So shall we start, dear colleagues, good morning to everybody. Kedves kollégák, akkor kezdjük a munkát. Jó reggelt kívánok először is mindenkinek. Néhány közleménnyel kezdeném a politikai koordinátorok döntéseiről, ami tegnap született. Először is Az Európai Regionális Fejlesztési Arapra, illetve Madéra, az Azori szigetek vonatkozásában egy rendelet, másodszorban egy vélemény, egy tanácsi rendelet vonatkozásában módosításról van szó, konkrét intézkedésekről, a mezőgazdasági területeken az Európai Unió külső széleinél ez a jelentés a néppárthoz került. Másodszorban a regi véleménye a 2008-as mentesítés hármas fejezet megint a néppárthoz került. tervezett az Európai Beruházási Bankról 2008-as éves jelentés előadója Deutsch Tamás a néppárt részéről. A közösségi pénzügyi kérdések, csalás elleni harc, megint a néppárté. Előad, jelentéstervezet, közbeszerzések témájában. ERC, ami az új biztos meghallgatását illeti, az ötös pont ö, módosításának határidője november 5-e csütörtök 12 óra. Tehát itt a kérdőívről van szó. Delegációk, 2010-ben a következő delegációkról döntöttek. Franciaország néppárt, Németország SND, Brazília néppárt és GUE. Meghallgatás. A következő megállapodás született. Két-három nyilvános meghallgatás a 2010-ben. a kohéziós politikák eredményközpontúbb jellege, város urbanizációs politika, zöldek alde, A néppárt és a, a szocialista a frakció egy pót tagja kerül még, további ö, döntések születhetnek a reginél. A frakciók a képviselők nevét a lehető leghamarabb közlik a titkársággal. Végül, ami a tanulmányokat illeti, a frakciók még mindig küldhetik javaslataikat a titkársághoz a hétvége előtt. Döntés de, legkésőbb decemberben születik. Akkor nézzük a napi rendet. Tessék, parancsoljon! Elnézést, elnök úr, talán nem jól értettem. Az Európai Beruházási Bank 2008-as éves jelentéséről a, a ö, véleménytervezet az SND frakciói. Igen, így van. Akkor nézzük a napi rendet. A hetes pont következik, illetve a szavazás után következik a vita, hogyha lesz rá időnk. Elnézést, parancsoljon, asszonyom. Jó napot kívánok, elnök úr, kedves kollégák! Csak annyit szeretnék elmondani, hogy a Franciaországba induló delegáció val kapcsolatos javaslatot a néppárt készítette, a második részt a zöldek készítik a külvárosokról, tehát csak ennyit szerettem volna elmondani tájékoztatásképpen. Ami a delegációkat illeti, Franciaország a néppárti javaslatot követi, hogyha lehet a zöldekkel együtt. Rendben van? Igen, tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen. Csak hogy tisztázzuk a helyzetet, úgy gondolom a beszámoló teljesen tökéletes, de szeretném írásban látni, mert lehet, hogy nem voltam egészen még magamnál, már hogy nem ébredtem fel, hogy mindent kövessek a szövegből. A másik dolog, azt hiszem, hogy a delegáció rendben van, de az nem, hogy a néppárt kérte Brazíliát. A koordinátorok megvitatták, és a végén ez volt a konklúzió. Úgyhogy azt gondolom, hogy a delegáció kérdése nem igazán a frakciókon múlik. Nagyon jó volt a vita, megmondtuk, megállapítottuk, hogy ezekről az országokról van szó, Franciaország írásbeli megjegyzést tett, de így nem lehet dönteni, azt hiszem. Elnök, akkor szavazzunk. Shall Yes, please. Äh, Köszönöm szépen. Csak hangsúlyozni szeretném, hogy ezzel a ö, misszióval kapcsolatban együtt fogunk működni. Azt hiszem, hogy nem kell itt külön ö, rátérnünk semmire, minden egyes részletre. Jó, köszönöm, akkor szavazzunk. Mint ahogy már említettem, a hetes pontról a szavazás után fogunk vitát folytatni. Most pedig kérem, mindenki nézze meg, hogy nála van-e a szavazó kártyája, és hogy működik-e. my dashboard. So we open the vote. If everybody has put the, the, the card, we open. Everybody If everybody has inserted the card. Ha mindenki behelyezte a szavazó kártyáját, akkor megnyitom a szavazást. Vote. Vote. Ready to close the vote? No? no, no. no? Lezárom a szavazást. Yes, working? Okay. Open the good. good. So, it seems to be everything. Úgy tűnik, hogy minden rendben. Somebody has a uh, problem. Sorry? Ah, the voting list and the voting... Okay. Yes, we, we wait, we... Igen, várunk egy kicsit, hogy a néppárti szavazólista kiosztásra kerüljön. Köszönöm szépen. Yeah. Yes, please. Parancsoljon. Yes, please. Parancsoljon. Jó reggelt kívánok, elnök helyettes úr. Sok sikert kívánok. Én görög vagyok, nincs elektromos kártyám, de szeretnék szavazni. Tud nekem segíteni? Igen, lehet, akkor kérem készfeltartással szavazzon. We only, we only need the, the electronic vote when, when there is a, a problem, eh, when I don't see clear, clearly. Okay. okay, we can start. So, shall we start with subjects? Uh, Jó, akkor kezdjük a nyolcas ponttal. A marginalizált közösségeket segítő lakáscélú intézkedések támogathatóságával a 12-es módosító, egy szóbeli módosító, ki van mellette? ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ha elfogadásra került, akkor a 13, 14, 15-ös módosítók okafogyottá válnak. Kettes következik, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A hármas okafogyottá válik. Nem, nem, elnézést. Elutasítottuk, tehát ki van mellette? a hármasról szavazunk ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A négyes és ötös módosítókról Együtt szavazunk, mert azonosak, ki van mellettük, ellenük, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos módosító, mellette, ellene, elfogadtuk. Tartózkodás van-e? Elfogadtuk. Hetes, okafogyottá válik a 8-as okafogyósá válik, az 1-es, nem, 8-as. Most pedig a 8-asról szavazunk, ki van mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. Egyes. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9 mellette, nem, okafogyott -e válik, ha nyolcast elfogadtuk. Úgyhogy szavazni kell. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítottuk. Tízes. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítottuk. Tizenegyes. Mellette? Ellene? Tartózkodás? elfogadtuk. Most pedig a végszavazás következik, elektronikus úton szavazunk. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Működik? Igen, működik. Harmincnégy igennel a 38 szavazatból, három nemmel, egy tartózkodással a jelentés tervezetet elfogadtuk, köszönöm szépen, és gratulálunk a jelentés készítőjének. Most pedig a kilences pont következik. Az önkéntesség európai éve tanácsi határozat témájában. Ötös módosítóról szavazunk először. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? elfogadtuk. Hatos következik, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es, Részenként szavazunk. Először az első részről. Mellette. Tehát az első részről szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ó, nem, bocsánat, mondja az elnök úr, elutasítottuk. Amendment number seven falls. Így a hetes módosító okafogyottá válik, ugye? Következik a 20-as mellette, ellene, Tartózkodás. Elfogadtuk. Nyolcas. Részenként szavazunk. Első rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük elektronikus úton. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk a módosító indítványt. 21-es következik, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. következő okafogyottá vált, így 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es és a 27-es azonosak, úgyhogy együtt szavazunk róluk, mellettük, ellenük, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikus úton. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. A 28-asról szavaznunk kell, mellette, ellene, tartózkodás, Szerintem ellenőrizzük elektronikus úton. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 29-es. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 30-as. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítottuk. 10-es. Mellette? ellene, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31-es visszavonásra került, egyes mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikus úton. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. A módosítót elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, elfogadtuk. 13-as szóbeli módosítással, ahogyan ez a szavazólistán látható, mellette ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 2-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük? Jó. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A módosítót elutasítottuk. Tizenhatos mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 17-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A hármas okafogyottá vált, négyes, mellette, ellene, Tartózkodás. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Végszavazás következik a véleménytervezetről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Mindenki szavazott? A vélemény tervezetet elfogadtuk tehát. 38 igennel, 1 nemmel, 2 tartózkodással. Gratulálunk! az előadónak. Most pedig nincs itt Kirillov úr. Yeah.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 So, dear colleagues, we will start. Kedves kollégák, néhány perc múlva folytatjuk, technikai problémák miatt akadtunk el. So shall we start, dear colleagues? Yes akkor elkezdhetjük? Has everybody got the... Mindenkinek megvan a PowerPoint előadás írásos anyaga? Úgy látom mindenkinek. Akkor mindenek előtt Melbi urat üdvözlöm. Megadom önnek a szót, előadását megtartandó. Mr. Chair, and thank you for the Köszönöm, elnök úr, köszönöm a meghívásukat a teljesen újonnan alakult regi szakbizottságba, hogy az ESPON programról beszélhessek önöknek. Az a szándékom, hogy kicsit arról beszéljek, hogy tulajdonképpen mi is folyik a programon belül, nevezetesen a strukturális ö, alapoknál ö, a megfelelő szerepet felvállalni, a tényekkel, az európai területen a dinamizmus biztosításával a régiók között. El fogom mondani, hogy mi az elképzelésünk, a költségvetésről is fogok beszélni, illetve a prioritásokról, illetve arról, amit eddig elértünk. Aztán néhány példát szeretnék majd elmondani, hogy hogyan is néz ki ez az Epson program. Végül pedig talán nem ö, következtetéseket vonnék le, hanem néhány el együttműködni, hogyan lehetne esetleg a tapasztalatokat kicserélni, illetve talán az Epson program jövőjéről is néhány szót szólnék. Először is a strukturális alapokból kapjuk a finanszírozást az európai területi együttműködés keretén belül a körülbelül, körül, különböző politikák kidolgozását finanszírozók aztán a különböző tendenciákat, perspektívákat, és a különböző politikák hatását vizsgáljuk a területekre. A feladatunk az, hogy összehasonlítható információt biztosítsunk, és a potenciális fejlődést lehetővé tegyük. 47 millió euró volt a költségvetésünk 2007 és 13 között, ennek 75%-a a strukturális alapokból, a többi pedig a tagállamoktól érkezik. 31 bocsánat, 27 tagállam vesz részt a programban, plusz 4 partner ország. Azt hiszem, a strukturális alapok szellemének megfelelően a legtöbb tagállam részt vesz, ezen kívül Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc, mint partnerország. Öt program prioritást végrehajtása célunk. Az első és legfontosabb az, hogy alkalmazott kutatást végezzünk azzal a célral, hogy jobban érthessük, hogy milyen dinamikák működnek az európai területen. Hat ö, programunk folyik pillanatnyilag, láthatják, hogy elsősorban a városokra, a ö, városi ö, agglomerációkra, ö, illetve ezek működésére koncentrálunk, mert úgy hiszük, hogy ez a legfontosabb rész, információ, amely a jövőben a stratégiák kialakításához hozzájárulhat. Ö, különböző vidéki területeket is ö, megvizsgálunk a fejlesztési lehetőségek szempontjából, aztán a különböző migráns jelenségek, amelyek az európai régiókat, városokat érintik is egy fontos prioritásunk, az energia ár növekedés, ami nagyon fontos téma volt másfél évvel ezelőtt, és ennek hatása a különböző régiók gazdaságaira, az árak ingadozása, amit szintén tanulmányoztunk, hogy hatástanulmányt kérte, készíthessünk, ez, erre nagy szükség volt politikai szempontból már jó ideje. Aztán természetesen az éghajlatváltozás is rendkívül fontos, amely a programunk részét képezi. 11 új projekt készül pillanatnyilag, most még pályáztatás folyik, november 11-én zárul le, és itt láthatók a kulcs szavak, amelyeket minden érintett ország és a bizottság is képvisel, hiszen tanácsadóként vesz részt az egész folyamatban itt találhatók azok a kérdések, amelyeket most vizsgálunk, és szerződést kötünk majd az év végén, vagy a következő év elején, és amelyek majd forrást biztosíthatnak az önök jövőbeli munkájához. Az egyik ilyen kulcsfontosságú szó például a regionális, a régiók és a városok Európa szerte hogyan lehetnek vonzóbbak, a terület, a földfelhasználás Európa szerte, aztán a területi együttműködés, az átalakulóban levő területeken, aztán a makro régiók, például a balti-tengeri területek, az elérhetősége a különböző területeknek rendkívül fontos terület, mind a ö, rövid, mind a középtávon, de majd visszatérek egy kicsit ö, erre részletesebben. A másodlagos növekedési pólusok rendkívül fontosak a területi regionális fejlődésben. Aztán egyes területeket közelről megvizsgáltunk, mivel a cseh elnök tegnap aláírta a Lisszaboni szerződést, úgyhogy most már jöhet a ratifikáció. Úgyhogy vannak konkrét területek, amelyek a kohéziós témához tartoznak, például a, a hegyvidékek, a szigetek, illetve a különböző információs rendszerek kialakítása ezeken a területeken. Nagyon fontos a kontinentális elképzelés, mert itt a az európai területet más kontinensekhez hasonlítjuk. Már volt egy ilyen projektünk az előző ciklusban. Ez egy második körös projekt, aztán az általános érdekű szolgáltatások, az európai tengerek, a területi fejlődés, a vízen folytatott tevékenységek és a, te- a földön szárazföldön folytatott tevékenységek közötti interfész kialakítása fontos itt, illetve a területi hatástanulmány keretén belül megvizsgáljuk ezeket a területeket is, azért, hogy az EU irányelveknek megfelelő módon járhassunk el ezeken a területeken is. Ahogy említettem, ezeket a témákat a tagállamok és a bizottság a partner országok határozzák meg. Úgyhogy ez a fentről lefelé irányuló folyamat, de van egy ellentétes is, az alulról felfelé irányuló folyamat, hogy ezt az európai szintű információt, tényeket, ö, konkrét projektek kialakítsuk, és bevonjunk minden érintettet. Úgyhogy őket kérdezzük meg, hogy ö, mik az elképzeléseik, ö, Hogyha például valamilyen európai dimenziót szeretnének a jövőben felhasználni valamilyen projektben. Nagyon sok projektünk van már, ahol az érintettek különböző összetételben vesznek részt, vannak régiók, tagállamok, és ezen a dián láthatják, hogy az agglomerációs gazdaságok, Manchester, Lyon, Dublin, Barcelona például vesz részt ezekben. Aztán a sziget kérdést is külön vizsgáljuk. Ez pedig a gazdasági és pénzügyi minisztérium Görögországból irányítja. Ez egy rendkívül fontos projekt. A harmadik metropolitán területek létrehozása, amelyek más hasonló területekkel versenyezhetnek. Talán határokon átnyúló módon, ezt egyenlőre Luxemburg vonatkozásában vizsgáltuk, de a továbbiakban Németország déli része, Franciaország, Svájc is érintett. Van egy olyan projektünk is, amely egy kicsit jobban kívánja vizsgálni azt, hogy egyes régiók miért sikeresek, mások pedig nem. Itt bizonyos forgatókönyveket tanulmányozunk és kísérletezünk ki, hogy át lehessen venni bizonyos gyakorlatokat. Barcelona területén, Torino és Herold területén folynak ilyen kísérletek például. Ezt csak azért mondtam el, hogy illusztráljam az alulról felfelé működő folyamatot, hogy érdekelté tegyük az érintetteket a célirányos elemzésben, ő is elmondhatják saját, ők is elmondhatják saját véleményüket, és ezek az elemző részek kerülnek finanszírozásra a mi programunk által kockázatelemzést is végzünk, és a mostani pályázatban megint újabb érdeklődőket keresünk, és el kell mondanom, hogy igen, sokan jelentkeztek a régiókból és a különböző európai városokból, úgyhogy elég sok pályázót várunk. De természetesen tudományos jellegű programnak is tartjuk munkánkat. Az elemzéseket egyetemi professzorok végzik, magánszférából toborzott partnerekkel együtt, tehát így készítjük az elemzéseket. Dokumentációt is készítünk, és fokozatosan tudományos platformot hozunk létre európai szinten. Az egyik legfontosabb kérdés az Epson adatbázis ebben a folyamatban, ahol nagyon sok új indikátor található, ö, olyan, ami esetleg a Eurostatban nem található meg. Ez a websájtunkon is megtalálható feltérképezzük a területeket új eszközök segítségével, és hozzá kívánunk járulni az európai kutatási térség létrehozásához. Van egy projektünk, amit nem hagyhatok ki, ahol minden területi jelzőt rendszert felhasználtunk. Ezen pályázat, ahogy említettem, még egyelőre nyitott. Nagyon sok tőke bevonás folyik, rengeteg publikációt készítünk, és az úgynevezett területi megfigyelő anyagokat készítjük el, maximum 20 oldalban, itt térképek is megtalálhatók, amelyek például ö, olyan ö, hallgatóságot céloznak meg, vagy olvasókat, mint például az önök szakbizottsága. Úgyhogy, ha bármi kérdésük van ebben a témában, nagyon szívesen ö, ellátom önöket ezekkel a dokumentumokkal. Aztán vannak jelentéseink is, ezek már hosszabb lélegzetű dokumentumok, száz oldalat is elérnek, a legfőbb fejleményeket tartalmazzák, amelyeket a kutatásaink alapján megállapítottunk. Végezetül annyit szeretnék elmondani még, hogy decentralizált a struktúránk. Minden országban így van, ez az egyetlen egy kivétel Liechtenstein, Svájchoz tartozik Liechtenstein. Tehát vannak olyan ö, központjaink ö, ezekben az országokban, ahol a lehető legtransnacionálisabb módon próbálunk eljárni, az Epson program különböző programjai vonatkozásában, projektjei vonatkozásában. Nos, csak annyit volt a célom ezzel a rövid ismertetővel, hogy még félúton járunk csak. Itt csak egy áttekintést szeretnék adni önöknek a különböző tevékenységekről, amelyek folynak a 2013-as program beindulása óta. Remélem érdekes lesz számukra az az információ, amit szeretnék most közölni önökkel, hogy bizonyos szűrést is végzünk. A második ilyenre jövőre kerül sor, és nagyon remélem, hogy az önök szakbizottságának tagjai is részt vesznek majd ebben a munkában. Nevezetesen a politikai aspektust illetően, hogy milyen fajta témákat kellene még a kutatási munkába bevonni. Ahogy említettem, jövőre ö, kerül szó, sorra ez a téma. Nagyon sokat beszéltem arról, hogy mi az ESPON program, de Azt is el szeretném mondani, hogy milyen eredményeket értünk el. Ezzel a diával szeretném kezdeni. E, ez nagyon sok munkát igényel, mert e, bal oldalon Európa képe úgy látható, mintha minden régió arányos lakossággal rendelkezne. Ugyanez a helyzet a fejenkénti GDP vonatkozásában, hogyha mindenki ugyanolyan körülmények között élne Európában, minden területet ugyanúgy finanszíroznának. Úgyhogy itt látható, hogy milyen aránytalanságok vannak az európai területen. Nagyon sok a kihívás. Biztos vagyok benne, hogy legtöbbet önök is ismerik. És el kell mondanom, hogy szinte mindegyik területi jellegzetességekhez kapcsolódik az európai régiókban, városokban. Nyilván a gazdasági fejlődés, a jelenlegi válság kontextusában talán már valami kilábalás tapasztalható, de nyilván az elkövetkezendő évek során ennek szociális következményei is lesznek azokban a régiókban, amelyeket a leginkább sújtott a vállalatok bezárása. Azt hiszem a legfőbb üzenet az, hogy olyan időszakot élünk, amikor felgyorsul a globalizáció, ez területi ö, szempontból is ö, egy olyan szempont, amit figyelembe kell venni. Az ázsiai gazdaságok nagyon fontos tényezővé válnak a világon. És persze a regionális fejlesztés egyik legfontosabb tényezője az, hogy nem szabad az embernek csak saját magára vagy a környezetére koncentrálni, hanem nagyobb területi koncepcióban kell gondolkodni, fel kell használni azokat a, a, az előnyöket, amelyekkel Európa rendelkezik, hiszen igen gazdag különböző változatos területi képekben. Aztán ott van az éghajlatváltozás, az egész éghajlatváltozáshoz való hozzáállás, az új fejlesztési lehetőségek, amelyek különböző területeken ö, megjelenhetnek, ö, nagyon fontosak, mert nem csak a válságot és a negatívumokat kell ö, szem előtt tartani, hanem az új lehetőségeket is. Ott van a demográfiai változás, ami folyamatos, az energia már megemlítettük, aztán egyre nagyobb közlekedési igények. Ez az elkövetkezendő tíz évben is tapasztalható lesz, illetve a terület integráció, az Európai Unió további bővítése is fontos terület. Néhány térképet hadd mutassak önöknek a demográfiai fejleményekről. Legalábbis ez része a forgatókönyveknek, amiket készítettünk. Itt látható, hogy az európai régióknak hogyan kell majd szembenézniük a legsötétebb területeken az átlag életkor 50 körül lesz. És hogyha azt nézzük, hogy a bevándorlás szempontjából milyen nyomás nehezedik Európára, a legnagyobb növekedés, népesség növekedés az unió déli területén várható. várható. Ezt már is vizsgáljuk, és valószínűleg a jövőben ugyanilyen nyomás nehezedik majd erre, ezekre a területekre. Van egy projektünk, ami az európai terület leg intenzívebb területeiről készült, látható, hogy vannak területek, ahol koncentrálódnak a, a tevékenységek. Itt a Pentagon terület, ahol a GDP fele fog megtermelődni éves szinten. Az európai terület 15%-án kb. 30%-a él az európai állampolgároknak. Vannak már jelek, hogy talán nem lesz annyira koncentrált a terület, nagy, vannak olyan területek, amelyek nagyon gyorsan ö, nőnek, például a városok, és láthatók az új tagállamok, például keleten, illetve a perifériális területeken is, ahol a legnagyobb GDP növekedés volt tapasztalható, legalábbis a válságig. Tehát vannak jelei a policentrikusabb fejleményeknek Európán belül. Lisszaboni stratégia. Itt látható egy olyan térkép, ami a válság előtt készült, de itt is azt láthatjuk, hogy milyen lehetőségek vannak az egyes európai régiókban, amelyel a tudás alapú európai gazdaság fejlesztéséhez hozzájárulhatnak. Itt az üzenet a következő. Elképzelhető, hogy vannak olyan régiók, amelyek talán nem ragadják meg a lehető legjobb alkalmat, lehetőségeket ehhez, úgyhogy ezzel kellene foglalkozniuk, hogy mindent megtegyenek ennek érdekében. Na most, ami az elérhetőséget illeti, ez is nagyon fontos, mert 10 európai régióból 7-nek pozitív a GDP-je, pozitív az elérhetősége. Ez azt jelenti, hogy átlagosan a két dolog összefügg. Itt láthatják a multimodális elérhetőséget, illetve annak potenciális lehetőségeit. Ez ugye azt is elárulja, hogy például a piacokhoz hogy lehet hozzáférni. Aztán ott vannak a különböző közlekedési eszközök, a közút, a légi közlekedés, a vasút. A fejlemények azt mutatják, hogy keleten javul a helyzet, kelet felé haladva, mert az ottani tagállamok a közutakat tartják prioritásnak. Ha a vasutat vesszük, kicsit más a helyzet. Itt a tendencia inkább nyugati irányú, mert a nagysebességű vasutakban itt van nagyobb befektetés. Ami a légi közlekedést illeti, ez a következő dián látható, már arányosabb az eloszlás, és ezt a légtér liberalizálása az elmúlt időszakban, az elmúlt években nagyban elősegítette. Európa más területeihez is hozzá lehet férni a központi területeken kívül. Itt a 2001-2006-os időszak tendenciái láthatók, megint a légi közlekedés vonatkozásában. Itt is megállapíthatjuk, hogy a keleti országok, a keleti tagállamok kerültek itt előnyösebb helyzetbe. Na most, ami az éghajlatváltozást illeti, jókorán elkezdtük már a tanulmányok készítését ezen a területén, területen. 11 különböző kockázatot vizsgáltunk. Itt ezen a térképen mindent összesítettünk, de ezt külön al térképekre is oszthatjuk, például az árvizek, a trópusi viharok, az erdőtüzek, vagy pedig az esőzés hiánya kategóriákra. Azt gondolom, hogy itt a legfontosabb üzenet az, hogy végül is a jövőben az éghajlatváltozás gyakoribbá teszi ezeket a kockázatokat, intenzívebbé teszi a különböző jelenségeket, illetve nagyobb területeket is fog érinteni majd ez Európa szerte. Hát erre kell számítanunk majd, és ezt kell a jövőre vonatkozóan figyelembe venni. A két utolsó dián Európa és a világ kapcsolatát láthatom, láthatják. Nem tudtam ellenállni a kísértésnek, mert nyilván Európában sokat kell töprengenünk arról, hogy végül is milyen helyzetben vagyunk az egész világon. Ezen a dián azt láthatják, hogy az európai lakosság súlya az elmúlt 50 év során csökkent. A következő dián ugyanezt a képet láthatják a GDP vonatkozásában. Tehát olyan helyzet alakult ki, ahol nagyon fontossá vált, hogy talán globálisabban tekintsünk Európára, és azon gondolkodjunk el, hogy a regionális fejlesztés hogyan járulhat hozzá a Lisszaboni folyamathoz, de ahhoz is, hogy szélesebb spektrumban gondolkodjunk, a lehetőségekre koncentráljunk, Európa más területein, régióiban, ö, nagyvárosaiban. Így lehet a legjobban kihasználni az európaiban rejlő potenciális lehetőségeket. Azt hiszem azt is el kell mondanunk, hogy Oroszország, Ázsia és, és más kontinensek is ö, dolgoznak már ö, megfelelő stratégiák kidolgozásán. Talán erre is oda kellene figyelnie Európának. Tehát nem csak a saját területükre, hanem más területekre is gondolnak. Végezetül annyit szeretnék elmondani, hogy nyilván itt a különböző politikákat szolgálva tevékenykedünk, és hogyha részletesebb információra van szükségük egyes témákban, akkor szeretettel várjuk Önöket a különböző rendezvényeinken, ahol megpróbáljuk az érintetteket összegyűjteni, és nagyon remélem, hogy a publikációink közül is találnak majd olyat, amely érdeklődésükre méltó lesz. Úgyhogy kérem, csak tájékoztassanak arról, hogy mire van szükségük. Végül, de nem utolsó sorban, strukturális alapokról beszéltünk, ide tartozó programról. Tudjuk, hogy politikai szinten voltak olyan hangok, hogy talán Európának arra kellene gondolnia, hogy folyamatosabban kellene ö, bizonyítékokat összegyűjtenie a különböző ö, fejlődésekről az egyes területeken. Annyit szeretnék csak elmondani, hogy már gondoltunk erre, de amikor mondjuk két évig folyik egy ö, ilyen ö, kutatás, és aztán két évre le kell vele állni, ez a folyamatosságot nem igazán biztosítja. Jó lenne, hogyha folyamatosan lehetne információt biztosítani, hogy a politikák alakítása tényeken alapulhasson. Úgyhogy nagyon köszönöm a figyelmüket, ezzel le is zárnám mondandómat, és még a weboldalunkra szeretném felhívni a figyelmüket, ingyen és bérmentve lehet nagyon sok információhoz itt hozzájutni. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmüket. Thank you very much. Köszönöm szépen Helbi úr előadását. Volt néhány számomra is újdonságot jelentő, nagyon érdekes pontja ennek az előadásnak. Nem is gondoltam volna, hogy egy olyan európai program, amely a növekvő energiaárak európai régiókra való hatását vizsgálja, megszületett. Tehát sok, sok újdonság volt a demográfiai kérdések, a, a bővítés egyes hatásaira vonatkozó információk. A, olyanok is voltak, mondom, ezek között, amelyek még a szabadságunk szakértői számára is érdekes újdonságot jelentettek. Jó tudni tehát, hogy támogatottunk az önök szaktudására. Most azonban a hozzászólók listája következik. Először Lambert van Nistelrooy úr. Nagyon meglepett az, hogy milyen sok rétű munkát végez az ESZ-ban. Általános jellegű kérdéseket szeretnék feltenni. A parlamentben különböző politikai csoportok vannak, találkozunk, szembesülünk a tudományos világgal. Azt szeretném tudni, hogy van-e valamilyen koordinálás a között, amit mi végzünk itt a parlamentben, és azzal a között, amit az ESZ-ban végez. Mert úgy tűnik, mintha egy kettős meg lenne kettőzve ez a munka, és ezért egy nagyobb koordinálással jobban ki lehetne ak- aknázni az ESPON barejlő lehetőségeket. Egy másik kérdés. Beszélt ön a finanszírozásról, és panaszkodott a program időszakait illetően. Ezzel kapcsolatosan szeretnék többet tudni. Szeretném tudni, hogy mit lehet tenni a pénzügyi támogatás tekintetében. A Lisszaboni szerződésben szó van a regionális és területi kohézióról. És megpróbálja tisztázni ezt a fogalmat. Ugyanakkor mindezt még pontosítani kell tehát úgy gondolom, hogy ezek a térképek a gyakorlatban ültetik ezeket a fogalmakat, és megmutatják azt, hogy mit is takar ez a fogalom. Szó van a helyben felelhető lehetőségekről és egyéb ilyen fogalmakról. Nagyon-nagyon fontos munkát végeznek önök, és úgy gondolom, hogy megfelelő alapot adnak a mi munkánknak is. Egy konkrét kérdés, ami a Lisszaboni úti tervet illeti és a befektetéseket. Vannak befekte, vannak-e befektetések a kutatásban, fejlesztésben, tehát az alapkutatásra gondolok, az alkalmazott kutatásokban, amelyek aztán regionális szinten is megjelennek. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy hogyan működnek ezek a kutatások, és milyen helyet foglalnak el a Lisszaboni úti terben. Nagyra tartom az ön munkáját, és remélem hamar van. megint találkozunk ebben a teremben. Köszönöm szépen. Van időnk, hogy egyenként a kérdésekre, hogyha kívánja, akkor azonnal reflektálhat. Igen, akkor próbálom. Úgy vélem, először is örülök hogy több olyan téma felvetődött, melyek, melyek az önök érdeklődésére számot tarthat, ahogy jelezték, és abban is hiszünk, hogy az integráltabb megközelítés messzebbre vihet bennünket a fejlesztési opciók és stratégiák kidolgozásában. Az energetika tényezője is rendkívül fontos, és az Európán belül regionális egyensúly e tekintetben is kívánatos. Vannak energia termelő régiók, aztán vannak pazarló régiók, ahol mondjuk az épületek szigetelése nem megfelelő, és az ilyen hátrányos helyzetű régiókat sokkal keményebben érinti, érintheti az energiárak növekedése. Egyetértek Mr. úrral abban, hogy a szerződés, illetve a területi kohézió, és általában az európai kohézió céljai megkívánják a folyamatos figyelemmel kísérést. És erről ez további közeli vizsgálatot igényel, hogyan szervezzük meg ezt a figyelemmel kísérést. Ahogy tavaly is láttuk, több kezdeményezés született, melyek célja az volt, hogy olyan tudásbázist hozzon létre, amelyet például az ESPON is kínál. A kutatási főigazgatóságának, a bizottságnál is vannak ilyen törekvések, a parlament is készítetett néhány tanulmányt, az ESPON-ra támaszkodva a DG régió is egyre több statisztikai elemzési munkát bíz erre a hálózatra, tehát a területi kohézió célkitűzése nagyon nagy érdeklődést keresetet teremtett, úgymond, e kutatási ágban. Persze szükség van valamiféle struktúrára, a témák elhatárolására, hogy ne kettőzzük, ne legyenek párhuzamos törekvések, ne legyenek átfedések. A költségvetés és a források ügyében való döntés persze önökön áll. Ami az utolsó kérdés illeti a K plusz F beruházásokra, jelenleg vizsgáljuk felül a Lisszaboni gazdasági indikátor térképet, annak érdekében, hogy megvizsgáljuk, hogy 2000-től 2006-ig hogyan változtak ezek az indikátorok. Most már ez a rendelkezésre álló adatok alapján elvégezhető ez a munka, és ez benne lesz a 20 oldalas területi megfigyelési publikációnkban, amelyet, mint mondottam, jövő március-áprilisban tervezünk kiadni. Ebben tehát lesz friss információ, nagyon konkrét információ is arról, hogy a területi megoszlása a K plusz F kiadásoknak hogyan alakul, 2007-ben, nem, bocsánat, 2000-ben világossá vált, hogy az, az, a középponti ötszögben és a skandináv területeken volt a legmagasabb ez az arány. Elnök, köszönöm. Konstance Kréli a szó. Köszönöm, elnök úr. Olykor a múltban szinte véletlenszerűen volt alkalmam konferenciákon találkozni az ESPON szakértőivel, és minden alkalommal meglepett, ahogy ma is, hogy milyen mennyiségű adat és információt áll az ESPON rendelkezésére. És mindig bosszankodtam azon, hogy ezt vajon miért nem kapja meg a mi szakbizottságunk, mert be kell vallanom, hogy, hogy sokszor nem is jut eszünkbe az ESPON weboldalán kutatni témák, adatok után, mi több, ami még fontosabb lehet, az adatok vizuális megjelenítése után, amely pedig a mi munkákat nagyban segíthetné. Úgyhogy azt hiszem, hogy rendszeresen meg kéne kapnunk nem csak az internetes anyagokat, hanem a, a papíralapú kiadványokat is az eszponttól. Nem csak a táblázatokat, hanem a, a térképes megjelenítéseket is, mert ez a, ez a vizuális, megragadható kép, amely sok-sok sokszor órás, több órás vitákat tesz feleslegesre, hiszen egyértelműen ábrázol dolgokat. Tehát a jövőbeli strukturális politikára vonatkozó még nem létező anyag alapján is világosá válik, hogy mennyire fontosak ezek a térképek, hiszen sok esetben világosá teszik, hogy nincs értelme mondjuk csak tíz országra koncentrálni a jövőbeli kohéziós politikát, hanem látnunk kell, hogy Európa egésze is nagyon nagy különbségeket mutat, nagyobbakat, mint az ember első pillantásra gondolná. Úgyhogy fontos volna, hogy rendelkezésre állnak ezek az anyagok döntéseinkhez. Aztán volna egy talán ostobácska kérdésem. A térképek egyikén látható, hogy a térkép adatai nem feltétlenül a Monitoring Committee hivatalos véleményét tükrözik. Mit jelent ez volt a kép? Azt, hogy a számok úgy értelmezhetőek, ahogy az ember akarja, úgymond, vagy a, politikai felelősséget nem szívesen vállalják a szerzők ezen adatok kapcsán. Elnök hát csak képviselőket lehet szaván fogni az ilyen kijelentésekért, a tudomány az mindig megtalálja a kiútat. Oly sok téma van az asztalunkon, az éghajlatváltozástól kezdve az energiabiztonságig, talajvédelem, amelyek mind-mind regionális fejlesztési témák. Tehát ez én értelemben is felbecsülhetetlenül fontos forrás ez a hálózat, ahonnan akár automatikusan beszerezhetnénk az információt, megkaphatnánk, és nem kéne nekünk lekérdezni mindig, hanem megkapnánk. Ez hatalmas, hatalmasan segítené a szakbizottság munkáját. Várjuk a választ az ESZPON képviselőjétől. Köszönöm szépen ezeket a pozitív szavakat, és úgy gondolom, hogy ami az információkat és az önök szakbizottságát illeti, illetve az önök tájékoztatását, ez gyakorlatban rendkívül könnyen elérhető. Ha akarják, megtehetünk mindent annak érdekében, hogy megfelelő kommunikációs ö, csatornához férhessenek hozzá, hogyha valamilyen új téma merül fel. Úgyhogy ö, megkaphatják esetleg a postaládájukba, és a legfrissebb anyagokból is rendelkezésükre bocsáthatunk néhányat, ha esetleg összefoglaló jelentésre van szükségük. Ezen kívül van egy úgynevezett hírlevél szolgálatunk is, ahol információt küldhetünk a titkárságnak, és folyamatosan tájékoztathatjuk önöket a legújabb fejleményekről. Amikor az eredmények értelmezését említette, hát ez eléggé fogos kérdés. Mindenki tudja, hogy ha tényleg nagyon akarja az ember valamilyen oknál fogva, akkor változtathat az osztályozáson, a térképeken különböző mutatókat lehet a térképekhez rendelni, stb. stb. Ez nyilván az eredményt nem változtatja meg. De most a helyzet az, hogy bizonyos etikus megközelítést kell alkalmaznunk, komolyan, helyes információt szolgáltatni, amely a legjobb meggyőződésünk szerint létezik. Persze mindig vannak arra lehetőségek, hogy másképp és másképp értelmezünk dolgokat, vagy kritizáljunk alap dolgokat. Ez biztos. Lehet persze a, a térképek ö, ö, skáláján változtatni, a képeken változtatni, de hát a legjobb tudósokat vonjuk be ebbe a munkába, Európában, és megpróbáljuk a leg inkább tiszteletbe tartani azt az etikát, amit itt kell. Köszönöm, elnök. Szeretnék egy kis időt adni Kirilov úrnak, úgyhogy most inkább Hortez úrnak adom meg a szót, hogy feltehesse a kérdését. Aztán Lacek úrnak, és Alfuszi úrnak. Sí, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Van néhány megjegyzésem, elnézést. Elnézést kérek. Akkor rosszul értettem, mondja a képviselő. Először. Cortez úr kap először, azot én rontottam el. Nos, először is köszönetet szeretnék mondani a munkájáért. Igen komoly munkáról van szó, és eh, egy képet ad nekünk Európáról, és ezáltal megkönnyíti a munkánkat. Megkönnyíti a bizottságnak a munkát, amit végez, ugyanis megalapoz a döntéseit, és alapot ad a gondolatokra ezekre eh, építhetjük majd a jövőbeni politikánkat, ami az éghajlatváltozást illeti, vagy az eh, népességváltozás, demográfiai változásokat illeti, és ezek alapján kidolgozhatunk terveket. Ugyanakkor van egy megjegyzésem, vannak olyan kinövések, amit láthatunk már itt ebben a, bejelen, ebben a bemutatóban voltak olyan anyagok, amelyek 2000-es adatokra alapulnak, és úgy gondolom, hogy ezeket nyugodtan fel lehetne frissíteni ezeket az adatokat. Belátom, hogy ez egy nagyon nehéz munka, és nagyon nehéz ezeket összegyűjteni, ugyanakkor úgy gondolom, hogy szükséges lenne a friss adatok felhasználására, annak érdekében, hogy jobb legyen a munkánk. Nem foglalkoztam láttunk, nem láttunk semmilyen táblázatot a foglalkoztatottságra, vagy a munkanélküliségre vonatkozóan. Amennyiben vannak ilyen adatok régiókra kivetítve, akkor szeretnénk ezekhez hozzáférni. Még egy kérdés, hogyan mérik a hozzáférési mutatókat a, a légiközlekedés, illetve vonatközlekedés tekintetében. Önök hogyan mérik ezt a két mutatót? Köszönöm szépen. Mr. Vlasak, please. Vlasak, Kuljesu. Eh, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl též ocenit eh, tuto prezentaci. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megköszönni ezt a előadást, ami rendkívül fontos dolgokra derített fényt. 2005-re vonatkozóan Számunkra rendkívül fontos itt a szakbizottságban, hogy a legfrissebb adatokat is megkapjuk 2000 utáni, 2006-os, 7-es évekre, hogy meg tudjuk ítélni azt, hogy az EU struktúrális alapjainak felhasználása hogyan alakult. Rendkívül fontos, tehát, hogy minél frissebb adatokat is kapjunk. A második kérdésem az az, hogy vajon e térképek ről ne csak egy rövid áttekintést kapjunk, hanem jobban megnézzük a, a paramétereket is, meg hogy pontosan mit is ábrázolnak ezek a térképes megjelenítések. És másik kérdésem, hogy vajon a környezet állapotával nem foglalkoztak-e ezek a felmérések, hiszen a strukturális alapok célja sokszor a környezet javítása. Ez is, ez is érdekes volna hogy mennyire mérhető ezen eszközök felhasználása hatékonysága. Ez pedig végsősorban összefügg az energiaválsággal is, és ezzel kapcsolatban tenném fel a kérdést, van-e tájékoztatásuk az energia megtakarításokról, melyek az új technológiák, például az épületek szigetelésével érhetőek el, ezt vizsgálták-e? Very much. Ön... Köszönöm szépen. Afuszi úr. Oui, merci, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekel az önök munkája természetesen, és örülök, hogy itt bemutatta a bizottság előtt az anyagot ezeknek az anyagoknak nem csak technikai, hanem politikai jelentőségük is van, mert ez lehetővé teszi azt, hogy elindítsuk a munkánkat, az, hogy megalapozzuk a munkánkat, ami a kohéziós politikát illeti. És ez megmutatják azt, hogy mindenképpen regionális szinten kell tartani a kohéziós politikát, és ez nagyon fontos ez a bizottság számára is nagyon fontos, és azok számára is, aki a kohéziós politikát dolgozzák ki majd a jövőben. a mutatóknak az evolúciójával kapcsolatosan kell egy munkát még elvégezni. A kérdés az lenne, hogy az önök munkája alapján milyen módon tudják azokat a mutatókat kidolgozni. Egy olyan mutatót kellene eh, kidolgozni, amelyik megmutatja azt, hogy a regionok eh, hogyan fejlődnek, milyen fejlettséget eh, érnek el, amelyik megmutatják, hogy milyen egyenlőtlenség különbségek vannak egy adott területen belül. Például Párizsban különbségek vannak a belváros és a külvárosok között. Néhány kilométer választja el őket, ugyanakkor óriási törésvonal van ott. És azt látjuk, hogy ez a törésvonal egyre mélyül, nem csak városi környezetben fordulnak elő ezek a törésvonalak, hanem falusi vagy vidéki területen is vannak ilyen törésvonalak. Nos, ezzel kapcsolatosan önök tudnak valamit kezdeni? Milyen módon tudják ezeket az adatokat feldolgozni? Köszönöm szépen. Bradley úr, Kérem válaszoljon, de ha lehet röviden, mert sajnos kifutunk az időből. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezeket a nagyon érdekes és jó kérdéseket. Megpróbálok röviden válaszolni. Azt mondanám, hogy a foglalkoztatottság és a munkanélküliség is olyan adatok, amelyeket követünk. Nagyon fontos, egyszerű adat ez, talán kapcsolódik ahhoz, hogy hogyan tudjuk aktualizálni az adatokat. Mert itt Európának problémái vannak, nevezetesen az, hogy nincsenek régiónkénti adatbázisok, amelyeket nagyon gyorsan lehetne a változásokhoz alakítani. Úgyhogy ideje, hogy ezt megfogalmazza Európa, hogy 2006-2007 től vagy még későbbi időszakból nem igazán lehet megkapni ezeket az adatokat. Mert nagyon hosszadalmas folyamat ez. Azt mondanám, hogy ami a környezetvédelmi kérdéseket illeti, erről még nem született döntés, de mindenképpen próbáljuk feltárni azt, hogy a létrehozott alapok milyen pozitív hatással vannak a környezetvédelemre, az energia megtakarításra. Talán az ilyen jellegű elemzéseket is majd el kell végeznünk. Ami a mutatókat illeti, az elérhetőségi mutatókat. Azt próbáljuk vizsgálni itt, hogy Európában egy bizonyos pontból mennyi időt kell eltölteni ahhoz, hogy egy másik pontba jusson el valaki. Ez látható azokon a térképeken, amelyeket láthattak, amelyeket kivetítettem. Az elérhetőség másképpen is mérhető persze, de mi úgy gondoltuk, hogy ez egy eléggé szilárd alapja annak, hogy információt szolgáltathassunk az adott helyről és elérhetőségéről. A térképek persze európai szempontból készültek, és a színek is ennek megfelelően alakultak. Ami a GDP-t illeti. Annyit mondanék el itt, hogy természetesen ma mindenki egyetért azzal, hogy horizontálisabban kell a fejlődést követni a régióban. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok fajta információ, nagyon sok fajta mutató kell, melyek nagyon sok gyenge, de ugyanakkor erős pontját mutatják az európai régióknak. A GDP talán pillanatnyilag a legjobb mutató az alapok elosztását illetően. Amikor viszont el kell köz, költeni ezeket, az alapokat, sokkal szélesebb skálájára van szükség a mutatóknak. Ami a választó vonalakat illeti, törésvonalakat a régiók között, azt hiszem, hogy ebből a szempontból nem vagyunk nagyon jók, mert ezt a nemzeti, regionális tevékenységi körbe soroljuk a mi feladatunk az, hogy európai szemszögből próbáljuk a dinamikákat, tendenciákat, perspektívákat követni az egész európai területen. Úgyhogy nagyon sok esetben ez korlátokat jelent a részletek illet, illetően. A célzott elemzés talán jó eszköz lenne, az esettanulmányok is Ez viszont nem a legfőbb célunk, hogy teljesen kivesézzük az egyes régiókat. Köszönöm szépen. Szegedi urat kérem hogy tegye fel a kérdését. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Először is köszönetet szeretnék mondani a nagyon, nagyon színvonalas és pragmatikus előadásért. Sokszor olyan sokkoló adatokkal szembesültünk, amit eddig <clears throat> elképzelni sem tudtunk. A Jobbik, amelynek képviselőjeként itt ülök, egy EU-szkeptikus párt, ezt nem titkoljuk, viszont egy EU-szkeptikus pártként, a Jobbik képviselőjeként is úgy látjuk, hogy az előttünk álló nehézségeket Európa csak egységesen tudja kezelni. Mi nekünk az álláspontunk csak annyiban különbözik, hogy nem az előttünk álló nehézségeket nem egy európai egyesült államok tudja a leghatékonyabban kezelni hanem nemzetek európája viszont a nemzetek európájának mindenképpen szüksége van egy erős európai uniós koordinációra. az elmúlt hetekben több kelet európai főleg magyarországi erdélyi székelyföldi régióban jártam ahol személyesen bizonyosodtam meg az európai uniós projekteknek a létrejöttében és több esetben hiányoltam azt a fajta iránymutatást hogy az előttünk álló veszélyekre amit a jövő évtizedekre vettett elő a tisztelt előadó eh, nem készültünk fel kellőképpen. tudom hogy a bizottságban tagjainak sokszor triviálisnak hangozhat de kelet európa illetve az újonnan csatlakozott országok nincsenek felkészülve erre a veszélyre nem rendelkezünk azzal a rutinnal amellyel a régi tagországok rendelkeznek ezért én azt javasolnám hogy az elhangzott előadással kapcsolatban a bizottság egy valamiféle könnyen áttekinthető állásfoglalást fogalmazzon meg a kelet közép európai régiók számára szeretném megkérdezni azt amit az előadótól hallhattunk az előadás során hogy európai unió európa nagyon komoly etnikai konfliktusok elé néz bevándorlási kérdés fokozódni fog főleg a déli régiókban. szeretném kérdezni hogy arra való kimutatás létezik e eh, hogy vannak e olyan régiók főleg akkor dél európában hogyha ezt emltette ahol az etnikai arányok meg fognak változni. ebből az előadásból eh, az látszódott főleg az etnikai arányokra vetít, vagy a bevándorlás sok esetben olyan mértéket ölthet, ahol az etnikai arányok megváltozhatnak, és hogy ez milyen következményekkel járhat. Köszönöm szépen. Okay, thank you. Köszönöm szépen. Olzenizek úr. Bardzo panie przewodniczący, Olejniczak. Köszönöm. E, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, a nevem Alincsek. Ön beszélt ezekről a specifikus adatokról, amelyek a, tanulmányokból erednek, amelyeket az ESZPONT kidolgozott megnézik, hogy milyen tendenciák vannak, és ezekből vannak lekövetkeztetéseket. Az én kérdésem az, hogy mennyire ezek a tanulmányok, amelyek akikkel akár egyet is értek a legtöbb esetben, és ezt látjuk a különböző tagállamokban tartott konferenciákon, látjuk, hogy Európa sok színű és különböző igények vannak. A kohéziós politikának az a célja, hogy ezeket a különbségeket csökkentse. A kérdésem a következő tehát. Ezek a tanulmányokat felhasználják nem csak azért, hogy tanulmányozzák, hogy mi történt a múltban, hanem valamilyen módon a tanulmányok alapján javítanak a tendenciákon, illetve alapot adnak bizonyos munkáknak, amelyet az Európai Parlament, illetve az Európai Bizottság végez, hogy ne ismétlődjenek, ismétlődjenek legyenek olyan hibák, amelyek a múltban elkövettek. Nos, önök mennyire emelik ki ezeket a hibákat, ezeket a hibákat, amelyeket korábban elvégeztek, illetve azokra a hibákra, amelyek a jövőbeni eh, kohéziós politikában vannak. Köszönöm szépen. Az előadónkat kérem, hogy ha lehet öt percben reflektáljon, illetve foglalja össze mondandóját. Köszönöm. Én etnikai konfliktusról nem beszéltem, hanem pusztán egy térképet mutattam be, amely hát mutatja, vagy jelzi, hogy hol lehet a legnagyobb nyomás, migrációs nyomás, déli irányból érkező nyomás Európában. Ez volt a, ennyire szorítkozott a konklúzióm ezzel a térképpel kapcsolatban. Nem ismerjük az etnikai arányokat az egyes régiókban. Jelen pillanatban ezt nem vizsgáltuk. Nem is kaptunk, a monitoring bizottság nem kapott ilyen igényt, hogy ezt mérjük. Ami az előrejelzések ügyét illeti, meg az, azok történetét, úgy értelmeztem a hozzászólását, hogy jó lenne lenne egyfajta perspektívikus kivetítése ezeknek a adatoknak a jövőre. Eddig az ESPON program úgy foglalkozott ezekkel a előjelzésekkel, egyfajta forgatókönyv, egy szenárió technikát alkalmaztunk. Ezek alkalmazása persze érdekes lehet abban is, hogy önöket tájékoztatná a jövőbeli fejlemények lehetőségére. Ez egy ilyen klasszikus módszertan és stratégiai tervezésű módszertan alapján igyekszünk értékelni a helyzetet. Ez lehet egy történeti megközelítés, tehát az elmúlt tíz évbeli trendeket felmérve, lehet ezek alapján extrapolálni egy előrejelzést, különösen a stabil indikátorok alapján, mint a demográfiai mutatók, és ezek alapján lehet anticipálni azokat az irányító erőket, amelyek leginkább hatással lehetnek a fejlődések irányaira. Ezt az egyik első diámon próbáltam bemutatni, és ennek alapján lehet többféle egymással ütköző forgatókönyvet felállítani, bemutatva a területi hatásokat is, mondjuk egy versenyképességre törekvő gondolkodásmód, vagy egy inkább kohézióra törekvő gondolkodásmód, hogy a két szélső, a skála két szélső értékét mutassam, és ezeknek a, ezeknek a, a stratégiáknak más és más hatásai lehetnek. Mert például a versenyképesség növelése lehet, hogy Európa egészében magasabb GDP-t eredményez, de ez lehet, hogy még inkább koncentrálódik abban a központi ötszögben, meg azokban a gazdag térségekben, amelyekről szóltam, még egy kohézióra törekvő politika lehet, hogy jobban széteríteni a, a jólétet, de e-, Európa egészében lehet, hogy alacsonyabb szintű GDP növekedést hozna. Tehát e projektnek ezek a fő eredményei. A dokumentumot szívesen átadom önnek, önöknek, de azért rámutatok arra, hogy a felmérés óta beütött a, a gazdasági válság, világválság, ami hát egy új fő tényezőként, faktorként jött bele ebbe a modellbe. Úgyhogy én módon ezt a szenáriót, ezt a forgatókönyvet újra kell írni. Köszönöm. Köszönöm még egyszer előadását. Köszönöm, hogy eljött. Köszönjük a vitát. Viszont látásra. Kedves kollégák, térjük vissza a hetes napi rendi pontunkhoz. És Evgenyi Krillov előadónak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Sajnos nem sok jelenteni valóm van, a regi legutóbbi ülése óta a tanács kétszer ült össze, október 8-án és 27-én, hogy megvitassa a strukturális alapokra vonatkozó szabályozás módosítását. Némi előrelépés született, az Európai Bizottság egy non-paper dokumentumot hozott tettő alá, ami dicséretes, de közös álláspont nem alakult ki a tanács körében. A non-paper két pótlagos módosítást javasolt, a 77-es cikk módosítását irányozta elő, mint tudják. Ez a társfinanszírozás kérdéseivel foglalkozó. Először a 4%-os, az eszából van 4%-os előleg, illetve az ERFA 2%-os előlege előirányzata, amiről szó van, Görögország, Portugália és Spanyolország esetében. Ez az intézkedés a 82-es cikk módosítását jelenti. A második módosítása a felvevő képességet orvosolná, ami azt jelenti, hogy a 2007-es költségvetésre vonatkozó automatikus felhasználási előrázat egy évvel eltolná. 2007-ben elfogadásra került az, hogy még egy év plusz ö, időt engedélyez, persze fenntartva a pénzügyi fegyelem egyéb követelményeit. Ez a, annak tudható be, ennek szükségessége, hogy a programokat későn hagyták jóval 2007-ben, és lassabban indultak, mint várták. És ez a 93-as cikk módosítását kívánta meg. A tanács legutóbbi vitái során jutottak az kötelezettségvállalásokra vonatkozó módosításhoz, azonban nehezebbnek mutatkozott az előleg kifizetésére, lehívására vonatkozó megállapodás. Lehet, hogy ezt el kell vetni, annak érdekében, hogy a többi javaslatra vonatkozó megoldásra jussunk. A tanács legközelebbi ülése kérdésben nem sokára lesz, november 12-én, ha pozitív eredménnyel zárul a novemberi utolsó plenáris ülése tekintetben, akkor lehet, hogy december ülésünkre meg tető alá tudjuk hozni a a szakbizottság vonatkozó anyagát, így áll jelenleg a helyzet. Azt kell mondanom, aggódom, mert ez a késedelem a jelenlegi válság árnyékában egyáltalán nem üdvözlendő, valamiképpen ki kell fejezzük aggályunkat a tanács irányában, mert ahogy múltkor is elmondottuk, ugye a dolog néhány hónapon belül esedékes, és az intézkedések a válság során lehet, hogy nem hozzák meg a, kívánt eredményeket, nem tudták meghozni azon válságban, amelyet minden országot sújt. Ezt a tájékoztást írtam meg, meglátjuk, mire jut a tanács következő ülésen. Okay. Thank you. Köszönöm szépen, Kirov úr. Akkor folytassuk le a rövid vitát. Nagyon röviden, csak annyit szeretném elmondani, hogy tényleg megakadtak a dolgok, ezt nagyon sajnáljuk, mert válságos időket élünk, és meg kellene tanulnunk aktívan fellépni a válsággal szemben. Szükségünk van arra, hogy egyszerűsítsük ezeket az eljárásokat, azért, hogy konkretizáljuk és hatékonyabbá tegyük a strukturális alapok felhasználását területünkön, és hát most időszerű lenne, hogy előre lépjünk, úgyhogy szeretném megköszönni a kollégának a munkáját, amit ezen a téren eszközölt. Köszönöm szépen, Sődre asszony! Kicsit meglep annak mikéntje, ahogy ezzel a, ezzel a témával foglalkozzunk. Általában az általános felelősség az Európai Parlament részéről az, hogy először egy álláspontot hozunk létre, ezt képviseli jelentéstevő, és ez lehetőséget ad az Európai Parlamentnek arra is, hogy egyes kritériumokhoz kösse hozzájárulását, amelyet a tárgyalásokban érvényesít. Hát nem ezt követtük, ezt az eljárást. Első kérdésem a jelentéstevőhöz az, hogy az első megbeszélések alapján mely pontokat vitte bele a, a tárgyalásba. Ugye annyiból nehéz a helyzete, hogy a szakbizottságnak nem volt állt rendelkezése álláspontja ebben a témában. Először szavaznunk kellett volna szerintem, és akkor meg lett volna a felhatalmazása a jelentéstevőnek a tárgyalások lefolytatásához. Szerintem legalábbis a decemberi határidőig létre kell hoznunk ezt a közös álláspontot, ugye az úgy nem nagyon megy, hogy, hogy elfogadjuk a tanács minden pontját, csak hogy gyorsan lezárjon a dolog. Ezt azt jelenti, hogy az Európai Parlament csak rábúlint. Kikötetnénk, hogy csak akkor bólintunk rá, hogyha az M plusz 2 rendszabály módosítása megvalósul, vagy kötetnénk egy, egy más kondícióhoz. Mindenképpen fontos volna azonban, hogy a jelentéstevő a szakbizottság álláspontját képviselje, és ne hagyjuk magára, hogy egyedül tárgyaljon. Fontos, hogy támaszkodhasson egy olyan álláspontra, amelyet mi itt kialakítottunk, és hogy azon eredmények megvalósuljanak, amelyeket javasoltunk. Ezekről viszont nem mondott semmit. Köszönöm szépen. A következő ülésen ugyan lesz részletes vita, megadnám a szót azért Kirillov úrnak, hogy hozzászóljon. Köszönöm, elnök úr, csak röviden válaszolnék Söder asszonynak. Nyilván tudják, hogy még nem hatályos a Lisszaboni szerződés. de ha majd így lesz, a szerződés értelmében ö, játszhatjuk szerepünket. Nyilván szorosan kell követni a fejleményeket, de hogy ön is rámutatott, hogy a bizottság pozíciától, állásfoglalásától függ ez és bár nagyjából tudom, hogy a különböző frakciók hogyan vélekednek, ugye nevezetesen ez nem más, mint hogy az egyszerűsítési eljárást támogassuk, ez többször is felvetődött már a szakbizottságon belül a korábbi ciklusban is. Feltéve, ha a dolgok nem jól sülnek el az elkövetkezendő ö, néhány nap során, ö, részletesen visszatérhetünk erre, és betölthetjük szerepünket a folyamatban. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Parancsoljon az utolsó kérdés Még egyszer. Ismerem az eljárást, és a múlt időszakban többször alkalmaztuk is ezt. Ez úgy nézett ki, hogy ez a szakbizottság egy állásfoglalást fogadott el, amely közös pozíciót határozott meg, és akkor a szakbizottság által elfogadott álláspont alapján tárgyalt a jelentéstevő a plenáris előtt. Ebben nem jártunk sikerrel, legyenek bármi is az oka, de a eszmecserék során azért ezt meghatároztuk, hogy bizonyos tartalmakat, tartalmi elemeket javasoltunk, és ezeket a tartalmi elemeket nem láttam viszont a, az ön mostani magyarázatában. A, a említette a százszázalékos os arányt az ESA esetében, és tudjuk, hogy bizonyos tartalmi feltételeket is szerettünk volna meghatározni, hogy fenntartható legyen ez a szakpolitika, mint ezeket nem látjuk viszont. A amikor jelentéstövő voltam a e szabályozás tárgyában, akkor megvoltak azok a pontok, amelyek alapján állt a, a tárgyalás. Ezt nem lehet utólag helyre tenni, tehát a tárgyalást akkor indulhat csak meg, amikor a, tá- a jelentéstevő támaszkodhat ezekre az eredményekre. Azt kérem tehát, hogy mielőbb üssük helyre ezt a dolgot, határozzuk meg, hogy a parlamentnek mi az álláspontja, mihez ragaszkodik, és tevő ezek fényében tudjon tovább tárgyalni. Hát azoktól a pontoktól függ a támogatásunk, amelyeket meghatározunk. Ez egyetlen módja annak, hogy a jelenlegi a nidzai szerződés alapján a, érvényesítsük az álláspontunkat a tárgyalásban. Jó, ahogy korábban említettem, még egyszer elmondom, hogy lesz még alkalom legközelebb a következő ülésen részletesen megvitatni a témát. Nézzük akkor a 11-es pontot, ez pedig nem más, mint a kohéziós kiadások gazdasági megtérülése tagállamokban című külső tanulmány. A tanulmányt ismerteti először John Bradley, a Dublini ö, írországi képviselettől, majd Gerhard Untét Münsterből, Németországból, illetve Janusz Zaleski Wroclawból, Lengyelországból fog szólni. Köszönöm. So, first of all, I'd like to... Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy eljöttek hozzánk, üdvözlöm Önöket, és először a professzor úrat kérem, hogy rövid bevezetőt tartson. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Köszönöm szépen, hogy meghívtak bennünket, és itt beszámolhatunk egy olyan tanulmány projektről, amelyet az előző ciklusban amelyel előző ciklusban bíztak meg bennünket, és amely 2009 márciusában zárult le. A tanulmány, amelyet be kívánunk mutatni, azt a címet viseli, hogy a kohéziós politika rentabilitása az EU-n belül, főleg azzal foglalkozik, milyen gazdasági kihatásai vannak a kohéziós politikának. Nem azt vizsgálja, amit szokásos, hogy a kedvezményezett országok elsősorban milyen hasznát látták e kohéziós támogatásnak, és az általános gazdaságból mutatná ki ezen előnyöket. Nem, a mi tanulmányunk főleg a hát visszahatásokat vizsgálja, amelyeket a nettó befizető államok vagy donorállamok élveznek. Tehát ugye eddig, eddig vizsgálatok során legfőképpen a fogadó országok, a kedvezményezett országokban érvényesülő konvergenciát és általában pozitív hatásokat vizsgálták, mi azonban inkább a donorországokra koncentráltunk. Az nyilvánvaló, hogy az európai kohéziós politika már csak méreténél fogva is nem csak a kedvezményet országokban fejt ki hatásokat, hanem sokrétű gazdasági összefüggések révén, az európai egységes belső piac érvényen a nettó befizető országokban is jár hatásokkal. Eddig számszerű eredményeket nem is igen mértek a e, visszahatásokról, Azonban az a feladat, amelyet, amelyet mi kaptunk, ilyen módon egyfajta hézapótló munka is. Tudnék, első alkalommal a, készítettünk egy teljes rendszert, amely méri nem csak a kérdőnyezett országokban való hatásokat, hanem a nettó befizető országokban érvényesül hatásait a kohéziós politikai eszközöknek. A vizsgálat tárgya a 2000-től 2006-ig terjedő támogatási időszak volt. A, ennek első szakasza a 2004-es támogatási ö, bővítési ö, szakasz előtt Írország, Görögország, Spanyolország, Portugália voltak a, a, a klasszikus kedvegyményezett országok, de ezen kívül Olaszország és Németország keleti része is jelentős támogatásokat kapott. Aztán 2004-ben megváltozott a helyzet, az első bővítési kör 9 tagállama, Románia és Bulgária azonban nem képezi vizsgálatunk tárgyát, hiszen a rendszerben csak a, a vizsgált időszak után jelentek meg. A tanulmány nemzetközi együttműködés során valósult meg. A munkacsoportnak tagja volt Bradley úr Írországból, aki a 80-as évek óta foglalkozik a strukturális politikával, és kutatási professzor is, aztán Zalecki professzor Lengyelországból, aki már a bővítés előtt is a strukturális politikai eszközökkel dolgozott, jó magam pedig német vagyok, és a 90-es évek eleje óta foglalkozom e témával. E tanulmány tehát jó példája a nemzetközi európai együttműködésnek is, és példa arra is, hogyan lehet európai szakpolitikákat nemzetközi konzorcium keretében közösen értékelni. Rövid áttekintési bevezetés után Bradley úrnak adom meg a szót, aki a tanulmány eredményeit fogja bemutatni önöknek, és aztán megígyhatjuk a, a, az eszmecsere előtt a teret. Köszönöm a figyelmüket, John, tiéd a szó. Elnök, köszönöm szépen. Undit úr, professzor úr, bevezető szavait, Bradley doktor, öné a szó és a lehetőség. Thank you. Köszönöm szépen. Ezeket az eredményeket már korábban is közzétettük májusban a korábbi ciklus képviselőinek. Újra felkértek erre, főleg az új képviselők miatt, illetve reméljük, hogy érdekesnek találják majd az adatokat és az eredményeket. Az új képviselőktől azt kérjük, hogy remélhetőleg lesznek kérdéseik, a régieknek meg a türelmét kérjük. Arra kértek minket, hogy számszerűsítjük a kohéziós kifizetéseket a 2006 os időszakban. Ez egészen az idei évig folytatódott a kifizetés. Arra kértek minket, hogy számszerűsítsük az előnyöket, a nettó befizetők számára, figyelembe véve a költségvetést, illetve azt, amit majd a kedvezményezettektől kapnak. Arra is felkértek, hogy mutassunk rá arra, hogy a közbeszerzési szerződések aránya mennyi. Nos, a következőkben szeretném összefoglalni a legfőbb eredményeket, mielőtt a részletekre térnénk rá. Egy elemzés értelmében az EU kohéziós politikája, hogyha hatékonyan kerül megtervezésre és végrehajtásra, segít a különböző lemaradóbb államok, illetve régiók felzárkóztatásában. Másodszorban az igények stimulálása a végrehajtás során a 2002-2008-as időszakban kívül jelentős, de ami a, a biztosítási oldalt illeti, ez továbbra is túl lép az időszakon, amikor lezárul ez a program. Harmadsorban a hatékonyság ról nem tudunk még egészen addig, amíg nem helyesen használják fel ezeket a monitorozás eszközöket, és nem követik ezeket figyelemmel. Ami a nettó befizetőket illeti. Az EU költségvetés finanszírozásának terhe bizonyos visszaesést mutat a GDP-jükben és a foglalkoztatottság terén, de ennek kicsi a hatása. A nettó befizetők a kohéziós politika által gerjesztett kereskedelemből előnyösen részesültek, ami aztán továbbra is növeli az EU kereskedelmét és integrációját. Végezetül a megfelelően tervezett és végrehajtott kohéziós politika pozitívan befolyásol minden területet. Nézzük az első kérdést. Mekkora teher a nettó befizetők számára mindez? Nos, általában és 0,5% között mozognak a befizetők, befizetések 2000 és 2006 között egy befizető ország GDP-jéből. De ezek nem egészen arányosan osztanak el. A legnagyobb tettó befizető a GDP vonatkozásában a Hollandia 0,5%-kal, Luxemburg 0,32%-kal, Németország 0,28 és Svédország 0,28-al, egyharmaddal. A legkisebb befizető Finnország 0,1%-kal. A legmagasabb abszolút befizetők Németország, Franciaország, Hollandia, Olaszország és az Egyesült Királyság, vagyis a nagyországok. A legalacsonyabb abszolút befizetések Svédország, Belgium, Ausztria, Dánia, Luxemburg és Finnország, vagyis a kis országok GDP-ből származik. Ezen a grafikonon azt láthatják példaként, hogy a nettó befizetések hogyan alakultak az adott időszakban Németországban. Egy negyed, egy százalék egy negyedétől harmadáig terjed ez. Finnország, amely sokkal kisebbet fizet be a GDP-ből a legkévesebbet, és 2000-ben nettó kedvezményezetté vált. Végül is kikap a kohéziós finanszírozásból. Megint csak a GDP százalékában a magas százalék Görögországba, Portugáliába ment ebben az időszakban, persze a jelenlegi időszakban ez egészen más lesz, közép mértékben Észtország, Litvánia, Lettország, Spanyolország, Magyarország, Lengyelország, Málta, legkevesebbet Ciprus, Cseh Köztársaság, Szlovénia és Szlovákia és Írország kapott. A következő grafikon azt mutatja, hogy a volt 15-ök vonatkozásában Portugália elég nagy részesedést kapott, majdnem 2%-át az éves GDP-ének az egész időszakra vonatkoztatva. Írország, amely persze kezdett már igazándiból kevésbé rászorulni az EU támogatottságra, viszonylag keveset kapott. Az EU tízek vonatkozásában, akik 2004-ben csatlakoztak, Lettország kap a legtöbbet a GDP százalékos arányában. 2 százalékra alakult ez az összeg, Ciprus pedig, amely már relatíve gazdag országnak számított, amikor csatlakozott, viszonylag keveset kapott. Ezen grafikonok azt mutatják, hogy mind a befizető országok terhe, mind pedig a kedvezményezett országok vonatkozásában nagy a szórás az országok között. A következő kérdés az, hogy mire használták a kohéziós kifizetéseket. Három csoportot ö, állapíthatunk itt meg, ö, különböző infrastruktúrák, ez általában a teljes kifizetések felé tettek ki, emberi erőforrások, cirka egyharmada a kiadásoknak, közvetlen támogatás a különböző gazdaságoknak 16 százalék. Tehát, ha azt kérdezik, azt kérik tőlünk, hogy számszerűsítsük az előnyöket, akkor a nettó kedvezményezettekkel kell kezdeni, ez nagyon fontos kiinduló pontja az elemzésnek. Hogyan történik mindez? Vannak fontos részletek a jelentésünkben, legfő gazdasági modelleken alapul, hogy hogyan működnek ezek az országok, hogyan reagálnak a strukturális alapok, kohéziós politikákból származó finanszírozásra. Szimuláljuk ezeket egy számítógépen, és van egy olyan ö, ö, modell, ahol benne van a kohéziós alap, illetve van egy olyan, amiben nincs ezt a két modellt pedig aztán összehasonlítjuk. Az elemzés során rendkívül fontos, hogy különbséget tegyünk a végrehajtási időszak 2000-2008, illetve az azt követő időszak között 2009-2020 időszakok között. Mert a kohéziós politikának nyilván nem csak az a lényege, hogy adó ösztönzőként lépjen fel, hanem hosszú távú hatást kell, hogy kifejtsen. A következő grafikonon azt láthatják, hogy milyen hatásokkal nézhetünk szembe. Vegyük Portugáliát példaként. A GDP-re gyakorolt hatás az A grafikonon található, 4% a csúcs érték a GDP vonatkozásában. 2007-2008-ban 4%-kal magasabb volt a GDP vonatkozásában, mint egyébként lett volna. Aztán volt egy mesterséges helyzet, amit elemezni kellett, hogy mi van akkor, hogyha nincs több pénz 2009-ben, és nem veszük figyelembe a jelenlegi programot. Nyilván ezt nem szeretjük, nem szívesen tesszük, de hát így kell eljárnunk. Tehát nem folyosítjuk a finanszírozást, és meglátjuk, hogy milyen hatása van ennek. Nyilván marad a hosszú távú hatás. Kisebbek a hatások ebben az esetben, mert a strukturális alapok legfontosabb hatása a termelékenység növelése, úgyhogy a foglalkoztatás az kisebb mértékben nő, mint egyébként. Az alapok felhasználása során negatív a kereskedelmi mérleg, mert jönnek befele a különböző termékek, és ennek a dominóelv alapján hatása van a fogyasztói termékekre is, és a gazdaságra. A kereskedelmi mérleg pozitívvá válik, akkor, hogyha leáll a finanszírozás. Hasonló elemzést végeztünk Lengyelországban is. Itt 2004-ben indul a finanszírozás a csatlakozást követően, és hasonlókat tapasztaltunk a lengyel gazdaságban, de nyilván ezek kisebb mértékben jelentkeztek, mint Portugália esetében, mert az új tagállamok finanszírozása a fennmaradó költségvetés időszakban relatíve kevesebb összeget tette ki, mint Görögország, Portugália vonatkozásában. Tehát ezeken a, a grafikonokon láthatjuk a kereskedelmi mérleg, a foglalkoztatottság és a GDP vonatkozásában a hatást. A strukturális alapok mindenképpen javítottak a kedvezményezett országok mutatóin. De mivel eléggé nagyok az eltérések, nem lehet egyszerűen csak összehasonlítani ezeket a hatásokat, és azt mondani, hogy a strukturális alapok hatékonyabbak Portugáliában, mint Lengyelországban, mert Portugália több pénzt kapott ebben az időszakban, mint Lengyelország. Tehát egy úgynevezett kumulatív ö, ö, szorzót has, használunk. Ez egy eléggé ö, technikai jellegű ö, ö, mutató, nem az abszolút összeget vizsgálja, hanem a profitot, tehát a megtérülést. Ha megnézzük a következő grafikont, láthatjuk, hogy ez hogy alakul Lengyelország esetében. A kohéziós program elején 2004-2006 között viszonylag kis összegekről volt szó egy nagy gazdaság számára, mint a Lengyelország, de hogy telik az idő, és jobbak az infrastruktúrák, jobb az emberi erőforrás, nagyobbak a befektetések, a kohéziós politikai szorzó növekszik, és tovább növekszik egészen 2020-ig, amikor is kulminál 2,5%-ban. Úgyhogy gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy minden egyes euró befektetés 2,5 eurót hoz a GDP-ben. Nos, ezeket összességében tekintve a következő grafikonon elképzelhetjük, hogy a kohéziós politika a követ, különböző országokban mennyire hatékonyan működik. Bal oldalon a legnagyobb értékeket Írországban tapasztaltuk. Nem olyan nagyok a különbségek, úgyhogy ez végül is nem azt jelenti, hogy a kohéziós politika hatékonyabb, talanabbul működött, csak azt jelenti, hogy gyakorlatilag a hozam kisebb. Miért? Azért, mert más is más a gazdaságok struktúrája. Ha mondjuk a balti országokat nézzük, Észtország, Lettország, Litvánia. Észtország, Litvánia, Lettország csökkenő tendenciát mutat. Az egyik legfontosabb ok erre az, hogy a lett kézműipar a legkisebb a három balti országban. És ami a termelékenységet és az egyéb mutatókat illeti, itt tapasztalható a legkisebb növekedés. Hogyha 2004-ben három gazdaságban kezdjük a vizsgálatot a balti országokban, de teljesen más kézműipari gyártó struktúrával rendelkeznek, akkor nyilván a legkisebb ilyen jellegű iparral rendelkezőben tapasztaljuk a legkisebb hatást. A másik Összehasonlítás Írország-Görögország, ahol nyilván nem olyan nagy a különbség, de ez megint csak azt mutatja, hogy a görög ö, ö, struktúra, ipar egészen más, az ír exportorientáltabb. Tehát mit vár az ember attól, hogyha mondjuk nincsen tovább támogatás. Azt várjuk, hogy az ír gazdaságot sokkal negatívabban sújtja ez, és pontosan ezt tapasztaltuk. Írország-Görögország vonatkozásában. Tehát nem szépségversenyről van itt szó, vagy arról, hogy rámutogassunk azokra, akik nem eléggé jól használják fel a kohéziós politikát, hanem egyszerűen a kiinduló pontot kell mérnünk, hogy milyen körülmények között használják fel ezeket a koziós alapokat az országok. Most ami a nettó befizetőket illeti. Itt a 11 nettó befizető modelljét kellett létrehoznunk, Kettő a 27-ből kimarad a tagállamok közül, Bulgária és Románia megint csak a finanszírozás hatását vizsgáljuk a nettó költségvetési befizetés vonatkozásában a 2008 as időszakban, és aztán szimulálás következik, hogy hogyan hat ez a kedvezményezetek gazdaságára. Nyilván mindezekből alakul ki a nettó ö, eredmény, hogy pozitív vagy negatív mindez. Itt nagyon fontos az, hogy az exportorientált jellege rendkívül fontos a befizető országnak. Más szóval, ha Németország leginkább ezek felé fordul, ezek felé az országok felé, mivel egy ötöde a német exportnak ezekbe az országokba irányul, akkor nyilván kedvezményezett lesz. Luxemburg és Hollandia kevésbé folytat kereskedelmet a kedvezményezett országokkal, ez olyan szűrő hatás, amely nyilván hatással lesz az eredményre. Az érem másik oldal azonban az, hogy a kedvezményezettek exportorientáltsága a befizetőkkel szemben is fontos. Spanyolország és Lengyelország a legintenzívebb országok ebből a szempontból. Majdnem 70%-a exportjuknak ezekbe az országokba irányul. Spanyolország esetében, elsősorban Franciaországban, Lengyelország esetében, Németországban. Lettország, Litvánia a legkevésbé kereskedő ország ilyen szempontból, mert ők nagyban fügtek Oroszországtól, ami visszaeső tendenciát mutat, de nyilván Oroszország nem befizető, úgyhogy kiesik ebből az elemzésből. A következő grafikonon láthatjuk a különböző hatásokat. Franciaországgal kezdtük. Érdekes módon részletesebben megtalálhatók ezek az okok a jelentésben. A legelőnyösebben részesül a hatásokból, ez itt látható, és bár nagyon szépnek tűnnek ezek az adatok, azért eléggé triviálisak. Németország viszont negatív hatásokat is át kell, hogy érjen, mert nem föltétlenül a kereskedelm alakulása befolyásolja csak ezt, és amikor 2008-ban lejár a költségvetésre való ö, befizetés, ez megváltozik, megfordul. Tehát eléggé drasztikusok a hatások a két nagy befizetőre nézve. Hollandia, amely rendkívül kismértékben orientálódott a kereskedelemre a kedvezményezettek felé. Láthatjuk, hogy a GDP eléggé nagy negatív hatást élvez, mégpedig azért, mert Hollandia nagyon kevés előnyben részesül a kereskedelem terén. Ha megváltozik ez a kereskedelmi orientáció, akkor például Hollandia is kedvezőbb helyzetbe kerül. Tehát eléggé különbözőképpen tapasztaljuk a hatásokat az országban. Nos, mik a következtetések? Azt várjuk, hogy a keresleti hatások a 2000-2008-as időszakban a kohéziós politika terén tapasztalhatók legyenek. Nagyon fontos a kedvezményezettek helyzete, folytatni kell az elemzést a program lejártával, hogy a szállító oldalt is megvizsgáljuk, és a tanulmány pontosan ezzel foglalkozik. A kohéziós kifizetések ö, ö, visszatérülésének mértéke változó, mert strukturális különbségek vannak az országok között. Nagyon nehéz értékelni a hatékonyságot, mert alapvetően ö, minőségi jellegűek. A mennyiségi ö, hatásokat tudjuk ö, ö, figyelemmel követni, de nagyon nehéz azt eldönteni, hogy ki volt az, aki optimálisan tervezte meg a kohéziós programokat, és ki nem. Ki hajtott végre hatékonyan különböző politikákat, és kinek voltak nehézségei a teljes, komplett, komplikált eljárásokat létrehozni, hogy felhasználhassa ezeket az alapokat. A kohéziós kifizetés növeli az import igényt a kedvezményezett országok részéről. Talán az egyik eh, eh, előny, amit eh, a befizetők élveznek. Az import igény továbbra is magas marad a program lezártával, amikor nincs kohéziós kifizetés, de a kereskedelmi mérleg pozitívvá válik, vagyis az export orientáció növekszik, és hatékonyan tud a ö, különböző piacokon versenyezni az adott állam. A nettó befizetők orientációja, nevezetesen, hogy kereskednek a kedvezményezettekkel, végül is pozitív következményekkel jár, Úgyhogy akinek nincs megfelelő előnye ebből, saját magát okolhatja kereskedelmi struktúrája miatt. Mi a helyzet a befizetők vonatkozásában? A GDP hatása a nettó költségvetési befizetések finanszírozása vonatkozásában negatív, de végül is a nettó hatás kedvező, mert ugye a volt vagyis az új lenderök is részesülnek ezekből a kozziós alapokból. Pozitív a kereskedelmi hatás, de nyilván attól függ, hogy milyen kereskedelmi orientált a befizető ország. Lassú folyamatról van szó, mert ugye vannak országok, amiknek el kell távolodniuk Orosz, Oroszországtól és az EU felé fordulnia. A legtöbb befizető számára a nettó a GDP-re negatív. Franciaország, az Egyesült Királyság, Olaszország vonatkozásában viszont pozitívról beszélhetünk. A teljes foglalkoztatottság vonatkozásában hasonlókat tapasztaltunk, mint a GDP vonatkozásában, de nem olyan mértékű. Ezeknek a hatásoknak a mértéke eléggé kicsi, mert az EU költségvetési befizetés nagyságrendje végül is alacsony. Úgyhogy Németország például fél százalékot fizet be a GDP-ből, mint befizető a költségvetés, az EU költségvetésbe, de 40-45%-át is kiteheti a saját költségeinek, ez a saját költségvetése vonatkozásában. A kifizetések vonatkozásában felbillen a kereskedelmi egyensúly. Negatív az adott időszak során a, a nettó kereskedelmi többlet, utána megfordul, a profit, illetve a cash flow vonatkozásában negatív a mutatók a végrehajtás során, viszont az időszak lezártával megfordul, de ezek mind nagyon kismértékűek. Mi a helyzet az apró ö, hatásokról? Mi a helyzet a nagy közbeszerzési ö, projektekkel? Hát itt most eléggé pici kis előnyöket tapasztalhatunk. De hogyha elkezdjük vizsgálni ezt a területet, azt tapasztaljuk, hogy a befizetők nél ö, szerződők ö, igen összetett struktúrában ö, szerződnek, és nem nagyon meghatározható, hogy végül is milyen előnyök származnak a befizető ország számára illetve a befizető országból származó ö, szerződő felek számára. 2006-ban nagy meglepetés ö, ért minket, nem tudtunk igazán megnyugtató választ adni a kérdése. két oknál fogva. Mert először is rendkívül összetett a helyzet, nem olyan egyszerű, mint amilyennek tűnik, másodszorban soha senki nem gyűjtött adatokat erre a területről. Talán ez kereskedelmi bizalmasság kérdése, vagy a bizottság nem akart ezen a szinten a nagyvállalatok dolgaiba belefolyni. De enélkül, ilyen adatok nélkül nem lehet a mikroszinteken elemzést kész, készíteni. A javaslatok a következők. a költség előny elemzésekből származik a legtöbb adatunk, de az állami szférában nagyon kevés adatot találunk. Nem igazán látunk még olyan elemzést, amely valamilyen jelentősebb finanszírozási programból származik. Nagyon fontos feladat ez, de egyszerű ö, mellékhatásnak tekintik a tervezés terén. Mivel nincsenek ilyen tanulmányok, nagyon nehéz rámutatni arra, hogy milyen hatékonysággal lehet érvelni, amire pedig szükség van ahhoz, hogy eldöntsük, hogy az országok milyen jól terveznek, és milyen jól ö, használják fel a kohéziós ö, alapokat. Ráadásul azt tapasztaltuk, hogy megkötötték te a kezünket, meg másik dolog is, mert a kohéziós politikát az egységes piac tükrében kellett volna vizsgálnunk, illetve a, a monetáris unió tükrében, hiszen egyre inkább az eurózónába tartoznak a kedvezményezett országok. Ezek az erők pedig megváltoztatták azt a környezetet, amelyben a kedvezményezettek működnek, és nagy valószínűséggel még előnyösebb helyzetbe hozzák ezeket az országokat, mert könnyebben tudnak megbírkozni majd az integráltabb európai piacsal. Végezetül azt szeretném még elmondani, hogy arra kértek minket, hogy vizsgáljuk meg a 2000-2006-os költségvetési időszakot, Spanyolország, Portugália, Görögország, Írország, 1989 óta kapott kohéziós alapokból pénzt. Arra kértek, hogy elemezzük ezeket a programokat, bár ebben a négy országban leginkább csak folytatódott a korábbiban beindított programok finanszírozása. A 2007-2013-as időszakban már az új tagállamokat kell vizsgálni, mert a 2004-2006-os időszakhoz képest változást fognak átélni. Úgy gondoltuk, hogy kumulatíve kell elemezni ezeket a programokat, nem pedig teljesen különálló adminisztratív programokként, ez rendkívül mesterséges módja lett volna az elemzésnek. Reméljük, hogy lesz alkalmuk kicsit részletesebben is elolvasni a jelentésünket, ez itt csak összefoglalása a legfőbb eredményeinknek. Köszönöm. No. Köszönöm szépen. Megnyitjuk a vitát az előadást követően. Yes, please. Just a question. Csak egy kérdésem volna. Köszönöm szépen a bevezetőt, az előadást, nagyon érdekes volt. Tudják, a kohéziós politika jelenleg egy kicsit elhanyagolt abban az értelemben, hogy az intézmény nem törödik vele, nagyon aggódunk, és szeretnénk emiatt több információhoz hozzáférni, hogy megnézzük, hogy mennyi a költség e, és előny elemzéshez. Ön azt mondta, hogy ezzel az anyag meg lehet elemezni, lehet elemezni ezeket a költség és előnyök elemzését. Honnan lehet ezeket az információkat beszerezni? Melyik az a szervezet, amely kezeli ezeket az információkat, és amelyik segíthet nekünk ebben a tekintetben? Úgy gondolom, hogy nagyon fontos manapság, hogy áttekinthetőek és hozzáférhetőek legyenek ezek az elemzési adatok, amelyek alapvetőek számunkra. A nélkül nem tudjuk felmérni közvetlenül, hogy milyen hatással vannak ezek a befektetések a különböző térségekben. időszakban minden adat nagyon fontos. Hogyan tudnánk mi segíteni önöknek, hogy beszerezzék ezeket az adatokat a különböző intézményektől? Kiválaszol, Mondit professzor? Két alapvető pontról beszélt. Az egyik az, miképpen lehet elvégezni a költséghatékonysági elemzést, vagy vannak-e ilyenek. A másik gondolat, amit felvetett, az az, hogyan lehet már ma kijelentéseket tenni az európai strukturális alapok hozzájárulásáról a válság kezelésében, és milyen hatásai vannak ennek. A második ponttal kapcsolatban Bradley kollégám tud majd referálni, eh, ami meg a költséghatékonyság vagy költséghaszonelemzéseket illeti, arról én beszélnék. A nagy projektek végrehajtásának homlok terében kötelező rendszabályok állnak. Az 50 millió eurónál nagyobb költségvetési projekteket automatikusan értékeli a bizottság, illetve ebbe bevonja sokszor az Európai Beruházási Bankot is, és ezen költség haszon elemzések alapján dönt a jövőbeli projektekről. Ezen elemzésekhez való hozzáférést se nem bírunk. Ezek nem nyilvános értékelések, és nem lehet csak úgy hozzájuk férni. Ha viszont publikálják majd őket, akkor tudjuk megnézni, hogy a költség hatékonyság elemzés milyen hatással volt például a projekt kiválasztásra, engedélyezésre, vagy milyen hatással lehetett volna. De amíg nem publikálták ezeket az elemzéseket, addig nincs módunk értékelni. De vannak ilyen elemzések, a nagy projektek esetében ezek automatikusan mérésre kerülnek hogy milyen módszertan alapján, vagy milyen eljárást alkalmaznak, azt nem tudom elmondani. Ezek igazgatás. És kérdés a parlament és a végrehajtásért felelős hatóságok kell, hogy esetleg nyomára jussanak ennek. Az tény, hogy vannak ilyen, a nagy projekt esetében vannak ilyen költséghaszon elemzések. A másik oldalon érdekes volna a tervezett intézkedések és cselekvések növekedés potenciáját vagy kihatását mérni. Ez nem rendszeres. Voltak próbálkozások ez irányban. Írországban például egy időközi értékelést végeztek. Németországban minden egyes tevékenységre vonatkozóan növekedés elméleti hát, mérések történtek, ezek nem, nem normatív, nem standardizált mérések, hanem eseti értékelések. De ha, ha érdekli önöket, akkor a növekedés, gazdasági növekedés és a foglalkoztatásra való kihatások ilyen foly, for, fajta mérési, elemzési eredményeit szívesen ismertem önökkel. Bradley úr meg majd a, a válságra gyakorolt hatásról szól, modellelméleti szempontból értékelve azokat. John, a önök parlamenti képviselők érzékelik az a igazgatási bonyolultság és a gazdasági érthetőség közötti egyensúlyt vagy egyensúlytalanságot. Ahogy ma reggel már említett, említésre került, az, az alapok, struktúrás alapok végrehajtására vonatkozó szabályozás olyan bonyolultá vált, hogy hogy egyszerűen a nemzeti kormányok és a, a régiók sokszor azokra a projektekre mennek rám, programokra, amelyek egyszerűbben végrehajtatóak, és nem azokra, amelyek számukra gazdaságilag a leghasznosabb volnának. A másik oldalon a gazdaság szempontja is változik, és érdekes látni, hogy ez a két fő eset, ahol legalább erőfeszítés történt arra, hogy, hogy brutális őszinteséggel fogalmazzanak a programok hatékony végrehajtásáról és szervezéséről, illetve arról, hogy mit kéne egyetem befejezni. Írországban és Németországban született időközi értékelés formájában, együtt is működtünk ezekben és nemzeti kormány volt az, amely végül is belátta, hogy mit kell és mit nem kell tenni. De ha, ha Brüsszel szabályozná ezt a kérdést, akkor az nem volna annyira nyílt és őszinte, mint, mint ha a tagállam teszi ezt, amely magával őszinte lehet, de, de nemzetközi fórumtól nem szívesen venni az ilyenfajta kritikát. Hát ha én is brutálisan őszinte lehetek, a kapcsolatban, hogy hogy hogy mi az a pénz, amit, amit elpazarolnak, és melyik ország látná szívesen azt. Hát ez mindig nehéz ebben őszintén fogalmazni. Lengyelország esetében ez Zaleszki professzor bizonyal megerősít, az igazgatási bonyolultsága a programnak olyan mérhetetlenné vált, hogy, hogy, és, hogy ez nehézé teszi, ugyanakkor a végrehajtás ugyanakkor nem teszi lehetővé hogy megfelelő gazdasági értékelést lehetővé arról, hogy vajon az adófizetők, a nettó befizetők adófizetőinek egy-egy eurója tényleg olyan mértékben hoz rentabilitást, amely megéri annak befektetését az új tagállamokban. Ki szeretném hangsúlyozni, hogy eh, valóban vannak administratív problémák, ami a pénzhez való hozzáférést illeti. Olyan országokban, mint Lengyelország, olyan ország, ahogy csak néhány éve léteznek ezek az Európai Unióból származó finanszírozások, ott a legfontosabb kérdés ezeknek a pénzeknek a felvétele. A hatékonyság egyelőre még háttérbe szorul. És ezért a az alapokhoz való hozzáférés az egyenlőre még különböző szabályok, hosszú-hosszú szabályok korlátozzák sem az adományozó, sem a befogadó nem ismeri pontosan ezeket a szabályokat, és ezen a játékon belül vagyunk, tehát olyan projekteket nyújtunk be elsősorban, amelyek biztosan megkapják a finanszírozást finanszírozást, és csak kevesebb, kisebb mértékben foglalkozzunk kockázatosabb projektekkel, főleg akkor, amikor összetett kérdésről van szó, amikor kockázatos a finanszírozási alapoknak a felhasználása még egy megjegyzésem lenne Lengyelországra vonatkozóan. Lengyelországban megpróbálták elemezni az, hogy mennyi szerződést, hány szerződést kapnak a külföldi cégek. Ez egy statisztikai elemzés volt, tehát erős fenntartások vannak az elemzések tekintetében. 2004 2008-ig a szerződések 14%-a összegre vetítve, nem mennyiségben tehát, hanem a mennyi, az összegre vetítve, ezeket olyan kedvezményezettek kapták, akik külföldi cégek, nyugati külföldi cégek. De ezt az elemzést egy kicsit, ezzel egy kicsit csinyán kell bánni, ugyanis ebben nem vesszük figyelembe azt, hogy nagyon sok ilyen jellegű szerződésben az alvállalkozók azok valójában lengyelek voltak. Tehát ezt nem tudjuk figyelembe venni, nem tudtuk figyelembe venni az elemzésnél. Nagyon sok olyan cég van, amelyik külföldi cég vállalatként, vegyes vállalatként van nyilvántartva, ugyanak akkor jelentős nemzeti tulajdonosok is vannak, és ezért mondom, hogy nagyon oda kell figyelni, és csinyen kell bánni ezzel az adattal. Valószínűleg az adat sokkal magasabb, ha valóságban megnézzük. Aztán, ami a költség-haszon elemzést illeti, azoknál a projekteknél, amelyek az 50 millió eurót meghaladják, azoknál hozzáférhetőek lehetnek ezek az adatok, de ilyen jellegű projektek, projektekből nagyon sok van az Európai Unióban. Szükség lenne egy olyan elemzés, amely lehetővé teszi, hogy együtt kezeljük a mikro projektek szintjét a makroprojektek szintjével, és ezeket együttesen kezelni. és ezen dimenzióban, a makrodimenzió, ez a makro és mikrodimenzió nem nagyon szerepel a nagyobb projekteknél sem. Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, görög kollégám? Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy nagyon érdekes lenne, hogy megkapnánk ezeket a tanulmányokat, mert ezek nagyon fontosak, nagyon érdekesek, jelenleg nagyon aktuálisak. Szeretném, hogyha visszatérnénk ezekre a tanulmányokra, mert biztos vagyok abban, hogy nagyon sok kérdés van még annak érdekében, hogy ez nagyon világos legyen ez a téma. Ami a mai eh, bemutató előadást illeti. Én úgy gondolom, hogy arra kellene összönözni a tanulmányt előkészítő személyeket, hogy még mélyítsék el ezt a témát, és eh, alaposabban tanulmányozzák a kérdést. Talán a százalékok nem túl fontosak, de úgy gondolom, hogy egyáltalán nem szabad ezektől eltekinteni, és elha- nem egy elhanyagolhatóak. Meg kell nézni, hogy micsoda a gazdasági mértéket ölt ez, valamilyen mértékben ez lehet eh, csekély, de esetleg eh, abszolút értékben ez egy fontos mm, érték lehet. Görögországból származom, Görögország olyan értékeket mutat, amelyeket önök láttak, és szeretném mondani, hogy a donor országok is nagyon nagy hasznot húznak, mert általában az a közvélekedés, hogy az adakozó donor országok azok veszítenek, és a kedvezményezett országok azok nyernek rajta. Nem, én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy Európában mindenki lássa, hogy mindenki nyer ezen. Aztán a kohézióról beszélünk. Milyen, mi a kritérium, amely alapján elmondhatjuk, hogy jó egy kohéziós politika, vagy rossz egy kohéziós politika. Mi alapján mondjuk, tesszük meg ezt a megkülönböztetést? Milyen elemeket veszünk figyelembe, például a foglalkoztatás, stb kohéziós politikát azért alkalmazunk, mert azt szeretnénk, hogy a fejlődési szint az hasonló legyen mindenhol. Megnézhetnénk például a termelékenységet, vagy milyen módon járulnak hozzá a kohéziós alapok ehhez. Aztán van egy következő kérdésem. A tanulmány bemutatásánál azt hallottunk, hogy az 50 százalék az infrastruktúrára, egy harmad a foglalkoztatásra, és csak egy csekélyebb rész a, a termelékenységre. Mindenhol ez van, minden egyes országban ezek az arányok. Talán ezen kellene dolgozni, megnézni, hogy pontosabb legyenek a, a, az eredmények. Mit gondolnak, hogy változtatni kellene ezen, vagy milyen módon lehet itt beavatkozni? Köszönöm szépen. We have presented our országok alapján mutattuk be eredményeinket. Bizonyos szempontból, ha bemutatnánk, hogy a országban, mondjuk Görögországban a kohéziós politika jobb eredményt hozott a makrogazdasági mutatókban, azt mondanánk, hogy a kohézió jól működik Görögországban, hát ez csak egy nagyon, nagyon rész eredménye volna a kohéziónak, ha csak ezt mérnénk. Kohézió tudnélik az összes EU tagállamra vonatkozó fogalom kell legyen, és lényege az, hogy elkerüljük a vesztesek és nyertesek Európai Unióját, hogy egy ilyen eh, erőmény jön létre. Tehát nem a puszta a gazdasági megtérülés az, amit mérünk, azon túlmutat a cél. Tehát, hogyha mérjük is a nettó befizetők ö, költségeit, illetve a, összevetjük a, a kedvezményezett ö, előnyeivel, és esetleg nem mérhető plusz jövedelem Európa egészében ebből, azért a kohéziós politika szélesebb körű céljai könnyen lehet, hogy mégis megvalósulnak. Még ilyen esetben is. Ezért fontos az, hogy hangsúlyozzuk, mi a különbség a, a két megközelítés között. A projektunk szűk határain túllépve érzékelhető az, hogy a kohéziós politika miután a 80-as évek végén megreformálták és kiterjesztették, magában igyekszik foglalni a nemzeti kohéziót, de nem a regionális divergenciákat. Tehát van egy némi paradoxon a helyzetben. Lengyelországot egy újabb példát vegyek hogy Lengyelország egészen jól lehet gyorsan mozog azon egyfőre jutó GDP szintek irányába, amelyek közelebb vannak az európai átlaghoz, ám mégis az egyes lengyel régiók lehet, hogy nem követik ezt az utat, lehet, hogy az országon belüli különbségek növekednek. Mindez ezen eredmény fényében felmerül a kérdés, hogy az EU miképp reagálhat. Olyan probléma ez, amelyet inkább a parlamentben kéne megvitatni, mint sem gazdasági szakemberek között, hiszen a gazdaságnál szélesebb körű. Vannak olyan gondolat, mi szerint bár egyes régiók egy adott országban jobban hasznosítják a támogatást, mint mások, többet kapnak, mégis a lassan fejlődő régiók is hasznát látják ezeknek, például azért, mert elvándorolnak emberek a gazdagabb régiókba, Írország jó példa erre, hogy a szegény déli, nyugati területekről a gazdagabb keleti területekre vándoroltak az emberek. Ezt nem feltétlenül méri a régiókra vonatkozó vizsgálat. Ami pedig a források elosztását, elosztását illeti a fizikai infrastruktúra, az emberi források és a vállalat támogatások között. Hát valóban probléma volt az elmúlt két évtizedben. Én az ír struktúrális alapok programjának meghúzás, megrajzolásakor jelen voltam. Az ír kormány akkor a teljes összeg 44%-át igyekezett emberi erőforrásokra költeni a bizottság szinte felsikoltott, ennek láttál, nem e, ilyen arányt terveztek, végül 35% ment erre a célra. Mindezen közben Portugália csak egy, csak egy morzsát töltött, költött a, az emberi forrásokra, és jó részt az infrastruktúrára költötte. Ugye magam is gyakran száguldozom a portugál autópályákon. Minden ország eldöntheti, mit tegyen nem mindig nagyon észszerű az a prioritás, amit egy ország meghaszároz, de nem mindig gazdasági szükségszerűséget tükröz. Nincsen varázsszer, ha egyes országokban a fizikai infrastruktúra fizikailag kapcsolja bele az országot az európai verkedénkésbe, akkor az lehet a fontos. Az új tagállamokban ismeretes, hogy az emberi források állapota jó, az oktatási hát tere az Írországba, Lengyelországból és Lettországból a bevándorlóknak magasabb a bevándorlók oktatási színvonala, mint az ír munkaerőé. Tehát az emberi erőforrás úgy tűnik bőven képzett erőforrás bőven rendelkezésre áll az új tagállamokban, de az infrastruktúra gyenge állapot amiatt nem tud lehetőséget kapni, akkor nyilvánvalóan abba kell investálni. Tehát ez mindig az ország állapotától függő döntés kell legyen. Elnök, köszönöm. Vladimir, tiéd a szó. Studiul este cu adevărat... A korábbi tanulmány. Köszönöm szépen. Láttuk, hogy a korábbi tanulmány nagyon kifinomult volt, de nem vagyok gazdasági szakértő, és látjuk, csak a gazdasági vetületet néztünk meg, és csak statisztikákat kezeltek, megnéztük, hogy melyek a, a befizető és melyik kedvezményezett országok és milyen vonatkozások vannak. Ezáltal ez a tanulmány nem teljes, és nagyon sok ellentmondás van egy valóságot szeret, egy valóságra szeretnék rámutatni, amelyek nagyon sokszor a közgazdászok elfelejtenek. Nem vagyok közgazdász, de olvastam egy témában. Nagyon nagy az összefüggés, nagyon mély az összefüggés a befizető és a kedvezményezett országok között. Lehet az a win-win hatás, és sokkal nagyobb lehet ez a hatás, sem mint az, amit az ilyen jellegű tanulmány dolgoz ki. Ezt olyan közgazdászok mondják, amelyek tanulmányozták a, a 90-es évek elején lévő válság, akik azt mondták, hogy ezt a válságot el lehetett volna kerülni, amennyiben hatékonyabban és jobban felhasználják ezeket a forrásokat, amelyek kihelyeztek más piacokon a nyugat-európai országok és ez előidézett egy növekedési faktort. Tehát ebből világosan kitűnik, hogy mindkét oldalon vannak előnyök, és haszon származik. A legfontosabb gazdasági szereplők azokban az országokban, amelyek kapják a kohéziós alapokat, ezek a szereplők, ezek lehetnek bankok, befektetési alapok, stb. Ők olyan szereplők, olyan társaságok, amelyek tőkét forgatnak, és ez a tőke, ez nyugat, illetve donor országokból származik, azaz leányvállalatokról van szó. Ez az úgynevezett win-win hatás. A harmadik elem, hogyha önök nézik, hogy milyen rendszer alapján jönnek létre a szerződések. A legnagyobb szerződések, amelyek a ö, kedvezményet országban van, azokban a leginkább nyug, kati országok, tehát a donor országokból származó cégek írják alá és kapják meg ezeket a szerződéseket. És ebben az esetben is ez a win-win hatás mutatkozik. Pontosabban is ezt elemezni lehet. Aztán a banki szektor nem veszi figyelembe a kohéziós politikát. Minden kedvezményezett országban van egy olyan banki rendszer, amely ilyet a donor országokban lévő bankok befolyásolják. Ez nagyon sokszor pozitív hatással jár, főleg válságidőszakokban, ugyanakkor negatív hatások is lehetnek, mint például a nemzeti valutára való spekuláció. Lengyelországon, Magyarországon láttuk ezeket, olyan országok idézik elő ezeket a spekulációkat, amelyek donor országokban székelő bankokból származnak. És ezen belül is láthatjuk a win-win hatást. Végezetül úgy gondolom, hogy a deklokalizáció eljárás, illetve a donor országok egyes gazdasági szereplőinek a kihelyezése kedvezményezett országban, azok lehetővé teszik, hogy a donor országok azok megtartják a versenyképességüket egész Európában és az egész világon. Például itt van Volkswagen és Koda, vagy a Renault Dacia, a Dacia, amelyik a Renault kihelyezett leányvállalata Romániában, óriási sikert ért el szerte a világon. Tehát kombinált hatások mutatkoztak, alacsonyabb volt a munkaerőköltség, ugyanakkor felkészült országokról van szó, országról van szó, és mind a két fél előnyöket szerzett ebből. Tehát, hogy milyen hatások vannak a befizető országok és a kedvezményezett országok között, az egy nagyon fontos dolog, ugyanis ez biztosítja az Európai Unió túlélését. Ez az egyetlen lehetősége annak, hogy elkerüljük a nagy különbségeket, a, a az óriási szakadékokat, és ebben a válságidőszakban ez nagyon fontos. Az ön tanulmánya egy felhívás arra, hogy folytassuk a kohéziós politikát. És rámutat arra, hogy ezzel tudjuk csak a versenyképességünket fenntartani és a termelékenységünket. Köszönöm szépen a figyelmüket. Uh, no, köszönöm. Kimerítő hozzászólást. Most értesült. Értesültem arról, hogy a németek, a franciák, a hollandok, az osztrákok a kohéziós politikába vonatkozó hozzárulásokat meg kéne duplázni, háromszorozni, és akkor ezekben az országban még jobban mennének a dolgok, ha ez a tézis megállna, amit ön elmondott egy kicsit ennél kiegyenlítettebb, kiegyensúlyozottabban kell látnunk ezt a kérdést szerintem, mint ahogy ön ábrázolt. Termelőzemek kivándorlását illeti, az igaz. Csehországba, Lengyelországba, Romániába, ha, ha kimennek ezek a termelőcégek, az lehet, hogy gazdasági észszerűséget tükröz, de nagyon kényes téma ez, például Franciaországban is szakértő bizonyan válaszol, de előtte még Cortez úr kapja meg a szót. Elnök úr, egy eszmezfuttatást szeretnék véghez vinni itt a bizottságban, ami érdekes lehet. Először is gratulálni szeretnék az előadóknak. Nagyon érdekes volt ez a tanulmány, szeretnénk többet kapni, több adatot, több elemzést. Ugyanakkor a kohéziós politika nem csak költség és haszon elemzésből áll, hanem szolidaritás kérdése. Egy közös tervnek a létrejöttéről szól, és ennek a tervnek a neve az Európai Unió. Ez a az a nyitja, és nekünk ezt figyelembe kell venni. Nem kritizálni szeretném, hanem a fejlődési támogatási politikát. Az én országom, Spanyolország, Habár nem szeretnék országokat kiemelni, mert talán nem túl udvarias, mi 0,5, a GDP 05 százalékát fordítjuk erre a fejlődési állapra. És úgy gondolom, hogy a legtöbb ország és nagyon sokat befizet egyet az együttműk, erre az együttműködésre alapra. Vannak projekteink Brazíliában, Argentinában, Kínában, és rengeteg más országban. Nem csak olyan országokban eh, indítjuk el a projekteinket, ahol eh, azonnali szükség van rá, hanem eléggé diversifikáltak ezek a projektjeink, mert tudjuk nagyon jól, hogy nagyon sok olyan eh, ország, fejlődő országban vannak még problémák, amelyekkel szembe kell szállni. Olyan országokban is, amelyek jó úton vannak. Az a kötelezettségünk, hogy megfelelően megállapítjuk, hogy mi a kohéziós politika. Szükségünk van minden országnak a szocia- szolidaritására az adományozó, a befizető országok részéről is, és a kedvezményezett országok részéről is. Egyelőre ez nem látni, ez ennek az eredménye azonnal, de talán 10-15 év múlva sok sokkal jobb eh, állapotot fogunk eh, találni, sokkal egységesebb lesz Európa, és mi, aki az Európai Parlament képviselői vagyunk, a, minket megválasztottak a választópolgárok, nekünk mindenképpen támogatni kell a kohéziós politikát. Oké, okay, Köszönöm szépen. Kelly úr. Köszönöm. Bradley úr nagyon helyesen mutatott rá Lengyelország és Észország kapcsán bizonyos következtetésekre, és szólt arra, hogy Lengyelország egészében lehet, hogy közelebb kerül az európai átlag GDP-hez. Vannak az országon belül olyan régiók, amelyek nem igazán hozzák ezt a célt. Igaz ez Lengyelországra is, meg másokra is, Írországot említhetném például, ahol a déli terület, amelyet én is képviselek, nagyon sok embert veszített, elköltöznek a munkavállalók, úgyhogy ez a régió nem sok hasznát látta, vagy legalábbis nem annyit a kohéziónak, mint más ír régiók. Újra kéne osztályoznunk a régiókat véleményem szerint az országokon belül, parlamenti szinten is, és bizottsági szinten is azt a választ kaptam, hogy nem lehet osztályozni ezeket. Holott meg kéne gondolni még egyszer, mert nem csak Írországra, hanem másra is igaz. De mi vagyunk a legrosszabb példa jelen pillanatban. Túl magasak a bérek, elszaladtak a közkiadások, és ezért aztán elvéreznek a munkahelyek, nap mint nap szűnnek meg, és most meg a kormány úgy döntött, hogy egy félmilliárdos megtakarítási csomagot fogad el, ami aztán meg mindenkit nek a húsába vág. Tehát az adóság színvonal, a, személyek, az állampolgárok eladósodásága is súlyos probléma, valamit kell tenni. Különösen az olyan régióban, ahol, ahol mondom, elvéreznek a munkahelyek, ahonnan kivéreznek a munkahelyek. egy nem, Írországban is volt tapasztalat, hogy, hogy elvándoroltak termelőcégek Lengyelországba például, Limerickből. Limerick így kap majd a globalizációs kiigazítási alapból, úgyhogy ez egy eset, ez valamire orvoslást kapott, de egészében azt kell mondanom, hogy újra kell vizsgálnunk azon a régiók helyzetét, amelyek, amelyek bajban vannak, és akár mikrorégiókat is lehetne lebontani ezt a vizsgálatot. Ott technológiai parkok jöhetnének létre, mert lehet, hogy Shannonban, Írországban nagyon jól mennek a dolgok, de nem messze onnan, Galwayben is esetleg jól megy, de Korkban délen meg nem kaptak támogatást a, a vállalatok, mert hogy más pusztán a regionális beosztás miatt. Tehát ezek azok a kérdések, amelyekkel konkrétan foglalkoznunk kell, nagyobb képzelőerővel keresve a megoldásokat, és rugalmasabb módon alakítva azokat, hogy a jelenlegi gazdasági szerencsétlen helyzetet kezelni tudjuk, nem csak Írországban, hanem az EU egészében, mert hogy egyes régiók rosszabbul járnak, mint mások. A másik oldala dolognak, hogyha olyan országok, mint Franciaország, Németország, mint Anglia kilábalnak a válságból, amit persze mindenki alig vár már, és ennek eredményeképpen a kamatlábak megint megszaladnak, az majd tovább rontja az egyének helyzetét más régiókban, és a régiók helyzetét is. Ezek azok a gondolatok, amelyeket, amelyeket a figyelmébe ajánlok, figyelmébe ajánlok, kérem, hogy ha reflektálnak rá, azt nagyon megköszönöm majd. Oké. Okay. Answer, Mr. Antita. Vielen Dank für die äh, Anmerkungen. Köszönöm az utolsó percekben felvetett gondolatokat. Ezek közül sok jelentősen túlmutat a tanulmány jelentette szűk kereteken, tematikus kereteken. Az európai projekt, mint olyan, persze más vetületekkel is bír, mint a szűk embert gazdasági kérdések. Efelől nincs is vita, ebben mindenki egyetért. Hogy itt egy össztársadalmi kérdés ez ahol a gazdasági konvergencia csak egy a területe az egész európai építkezésnek, de nem elhanyagolható a területe. Az európai strukturális politika alkalmazása olyan keretekben történik, ahol a kifejezett belépés előtt is, az új tagállamok előtt is integráció támogatott. Ugyanis a 80-as évekre az addig fennálló kereskedelmi korlátokat lebontották az akkor tagállamok. De 2000-2001-re gyakorlatilag egy teljesen, teljes mértékben érvényesült a szabadkereskedelmi övezet, néhány kivétellel. Ezt a bővítés további tovább bővítette ezt a piacot, az összes külkereskedelmi korlát lebomlott. 2004-ben ez váratlan módon újabb lendületet adott, erősítette a régi és az új tagállamok közötti kereskedelmi kapcsolatokat. Ugye a tranzakciós költségek jelentősen csökkentek vám, mok eltűntével. Ám itt is megtörtént volna a konvergencia és integráció, akkor is, ha nem játszik bele a strukturális politika. Egyik feladatunk éppen az, hogy mennyiben járult hozzá a strukturális politika e, e, e keretben a kohézióhoz, mennyiben gyorsította fel az egyébként amúgy is valószínűleg megvalósuló kohéziót. És a tanulmány valóban különbséget tesz a végrehajtási szakasz és a végrehajtás követő posztimplementációs szakasz között. Ezek az itt található eredmények éppen azt támasztják alá, hogy a gazdasági konvergenciának hosszú távú kihatása is vannak a növekedésre, termelékenységre, foglalkoztatottságra, és mindezt a től 6-ig terjedő strukturális politika váltotta ki. Ez a képnek csak egy része, de fontos része. És ez egy integrált gazdasági térségben valósul meg, amely integráció egyre mélyül. Ez tehát egy dinamikus aspektusa ennek a modellnek. Tehát a tanulmány nem zárul le a, a hatások egyszerű vizsgálatával, hanem adódik a feladat, hogy egy tovább in, mélyülő integrációban levő államközösségben, vagy államok közösségében a strukturális politikát, mint az európai integráció egyik oszlopát vizsgáljuk a változó környezetben, de ne elszigetelve a többi tényezőtől, ahogy sokan teszik, hanem éppen összefüggésben az egységes piac koncepciójával, a a devizaunióval és a folyamatosan változó körülmények fényében, amelyeket részben a strukturális politika is alakít. Aztán még egy gondolatot engedjenek meg, ez pedig a strukturális alapok a gazdasági agregátumokra való felosztását illeti, tehát az emberi erőforrás, infrastruktúra, vállalati támogatásokra való felosztását illeti. Nem egyszerűen körbejárható probléma ez, mert az, hogy miképpen oszlik ez el, az az adógazdaság fejlettségétől is függ. Különbség van abban, hogy vajon a K plusz F-et támogatjuk-e az elmaradottabb országokban, vagy ezeket fejlett gazdaságokban támogatjuk. A lemaradottabb gazdaságokban gazdaságok az jellemzi, hogy még akkor is, hogyha amúgy jó minőségű emberi erőforrásaik vannak, nem kap a vörös struktúra megfelelő támogatást. Ahhoz, hogy a K plusz F sikeres legyen, ahhoz a termelési lehetőségek is rendelkezésekkel álljanak. Minél jobb lehetősége van a K plusz F-nek, ilyen tekintetben annál jobbak a növekedési potenciálok. Ám, ám az utolérést a lemaradottabb gazdaságok tekintetében nem a K plusz F bevaló beruházások fokozhatják, hanem inkább a termelés modernizálása, olyan technológiák bevezetése, amelyek a modern gazdaságban jelen vannak. Jó példára az autóipar a régi EU tagállamokban meglevő technológiai bázis és tudás, ha átadják az új tagállamokba, és ott a meglevő munkaerővel kombinálva versenyképes struktúrákat hoznak létre, amelyek nemzetközi szinten is megállják a helyüket, akkor az első lépés nem az új technológiák fejlesztése az autóiparban, hanem sokkal inkább a már meglevő, a régi tagállamokban működő technológiák átadása az új tagállamokba, ahol aztán egy fokozatos utolérés révén előbb vagy utóbb ezek az államok is olyan helyzetbe kerülnek, hogy már kiismerve a piac igényeit maguk is K plusz F tevékenységbe kezdhetnek. Nem könnyű tehát a megfelelő intézkedéseket kiválasztani, és ezek nagyban különbözhetnek az államok, az egyes államok gazdasági fejlettségétől függően. Elnök, köszönöm a hozzászólást. A kollégája is megkapja a szót zárásként. Azonban még egy kérdés. Az utolsó, méghozzá Celler képviselőtestől. Köszönöm, elnök úr. Nem annyira kérdés ez, hanem vonat és már elmondták jó részt, amit el akartam mondani, de mégis új képviselőként nagy élvezettel hallgattam az előadását. És a mai előadása alapján, meg az anyag átfutása után arra jutottam, hogy mindenképpen üdvözlendő ez a fajta megközelítés, az, hogy megvizsgálják egyes politikák, közösebben a kohéziós politika visszahatását a donorállamokra is. Közgazdasági tudományi szempontból nem értékelném a e helyzetet, hanem politikai szempontból vizsgálnám. Ha az önök ismeretére támaszkodom, akkor talán eltúlozva brutálisan a dolgot, otthon azt kéne elmagyaráznom a választóimnak, hogy milyen hatásai vannak a kohéziós politikának az elmúlt években, vagy évtizedekben. No, ahogy Cortez képviselőtárs is elmondta, hogy a legfőbb előny a, a szolidaritás alapján áll, és a donor államok szempontjából a, is megragadható ez, illetve a kedvezményezett országokban, ahol a kohéziós pénzek landoltak, pozitív hatásokat hozott, ám ezek még ki kell állják a fenntarthatóság próbáját. Az ESPON előző adásaiban is kiderült, hogy vannak olyan régiók Európában, ahol, ahol jelentős európai pénzek folynak, de mégsem érik el az európai átlagot a GDP-ben. Még vannak más példák, Lengyelország, és, a Var- és azon belül a Pózeni régió, ahol európai támogatások is segítik a dinamikát, és ahol sikeresen alkalmazzák ezeket a támogatásokat. Fontos tehát, hogy mindezt beleépítsük a szélesebb körű európai dimenzió képébe, és ne elszigetelve vizsgáljuk a strukturális politikát, hanem Európa egészében, amely sokkal többet jelent. Nem csak egy nagy békefolyamatot, hanem a belső piac erősítését is egy globalizált versenyben. Számomra a tapasztalat az önök által mondottakból az, és ha tovább gondolom ezeket, és ezzel foglalkoznunk kell konkrét módon is, hogy az, ami az elmúlt két év, két nap <laughs> eredménye számomra, hogy az, hogy a szakbizottságunk mélységében kell elgondolkozni afelől, hogy a jövőben a kohéziós politikát miképpen tudjuk európai szinten továbbvinni, és fontos, hogy elkezdtük ezt a vitát, ezzel foglalkoznunk kell, és köszönöm a előadásukat. Ja, schön, Herr Kollege. Köszönöm. Hát igen, nagyon sok pénzről van szó, olyan pénzről, amit a donorállamok költségvetéséből kivesznek. Holott erre másról is szívesen kiadnák ezeket a forrásokat. Úgyhogy az érem ezen oldalát is vizsgálják képviselőtársaim, bár a szolidaritásra joggal igényt tartanak, de azért az érem ezen oldalát is látni kell. Még ketten jelentkeztek, a, illetve a szakértők részéről két lezáró hozzászólás, Bradley úr, aztán a legvégén Szaleszki úr zárhatja a kört. Um, very briefly, one of the... Nagyon röviden. Az egyik előnye annak, hogy az Európai Parlamenttel és a bizottsággal kellett dolgoznunk, az, hogy az ember elkezd gondolkodni, ha a bizottság a saját feladatával foglalkozik, csak szemben a parlamenttel. Úgyhogy román kollégánk felvetette azt a kérdést, hogy a kereskedelem nyitására irányuló segély mindig motorja ennek. 97-ben egy jelentést készítettem Mária Monti idején, a nagypiac tíz éves visszatekintésben címmel. Fantasztikus, döbbenetes dolgokat találtunk, Például Írországban a közbeszerzési liberalizáció nagyon sokat segített. Nagyon sok más ország is többet kapott a nagy piactól, mint azelőtt. Nyilvánvalóan a parlament szerepe az, hogy reálisan gondolkodjon, és lebontsa azokat az akadályokat, amelyek ezekbe a mesterséges dobozokba kényszerítenek minket, amikor ezekről gondolkodunk. Fotesz azt az úr a kohéziós politikára irányuló megjegyzése, hogy nagyobb, szélesebb körben kell gondolkodnunk, erről tudomásul vettük a kohéziós politika az ugyanott található az agyunkban, mint a harmadik világ fejlesztése. Így sokkal ö, jótékonyabban tekint az ember a kohéziós politikára, szemben azzal, hogy micsoda pocsékolás folyik a harmadik országokban, egészen egyszerűen azért, mert ezek a rendszerek nem képesek összefogva a kormányokkal fellépni, ahogyan ez történik Európában. Megvan ugyanakkor a szuverenitás is, illetve a pénzek is rendelkezésre állnak. A kohéziós politika sokkal nagyobb pénzeket jelent, mint a dél-afrikai országok, a Szaharától délre található országok segélyezése. A következtetések, amiket le kell vonni a kohéziós politikából, beleértve a hibákat is, egyáltalán nem fölöslegesek. Mert tájékoztatnak arról, hogy Európa hogy is áll a fejlesztési politikában és a tényleg szegény országok vonatkozásában. Végül ír kollégám említette, hogy milyen nehéz helyzetben vannak a régiók, és lemaradnak. Hát mivel ő is ír, talán óvatosan kell, hogy fogalmazzak. Az ír tapasztalat az volt, hogy a regionális fejlődés olyan folyamat, ahol gyakorta bizonyos régióknak kell ö, többet adni azért, hogy a gazdasági növekedést biztosíthassuk. Aztán majd ezek a régiók húzzák magukkal a többi régiót. Ez nem feltétlenül automatikusan következik be, nyilván gondosan átgondolt munkát igényel. De még a negatív erők is segíthetnek, mert esetleg bizonyos tevékenységek áthelyeződnek olyan területekre, ahol olcsóban lehet végezni őket. Csak hogy egy példával éljek. Azt tanácsolnám, hogy ne védekező álláspontot alakítsanak ki válság idején. És ne kérjék mindig azt, hogy a szegény regiók kapják a pénzeket, hogy csak így lehet segíteni őket. Meg kell vizsgálni az egyes országokat, a mechanizmusokat, amelyek ott működnek. Például ott van Lengyelország, ahol a, a gazdagabb nyugati régiókkal mi történt, a, a, szemben a keleti, szegényebb régiókkal, amikor a kohéziós politikának köszönhetően bizonyos dolgokat bevezethettek. Ott van Ukrajna a határ másik oldalán, tehát mindent figyelembe kell venni annak érdekében, hogy a gazdasági hatékonyság a lehető legjobban érvényesüljön. Ugyanakkor a belső szolidaritást is meg kell őrizni egy adott országban. Úgyhogy a regionális egyensúly folyamata eléggé kényes dolog és nem föltétlenül nem megfelelően járnak el a régiók a felhasználás során, hogyha nem sikeresek. Köszönöm szépen. A hozzászólás Szaleszki úr a legvégén. Nasza praca była skoncentrowana na tym, aby... A tanulmány nak egy célja volt, mégpedig azt akartak megmutatni, hogy azok az országok, amelyek befizetők a kohéziós politikánál, azok előnyt élveznek, illetve ez, ebből a befizetésből előnyük származik. Mennyiségileg a tanulmány kimutatja azt, hogy valóban ezek az előnyök léteznek. Ugyanakkor tudjuk, hogy a kohézió nem csak gazdasági dimenzióra vonatkozik, sokkal nagyobb előnyük származik ebből. A tanulmány szerint nagyon fontos, hogy egy megfelelő administratív rendszert kell felépíteni azokban az országokban, ahol a mm, a pénzek áramlanak. Nagyon fontos, hogy meglegyen ez a kapacitás, ez a feldolgozási képesség, mert hogyha nincs egy megfelelő administratív háttér, kiegyensúlyozott administratív háttér egész Európában, akkor ezeknek az irányelveknek az alkalmazása az korlátozott lesz. Ez egy másik dimenziója a kohéziós politikának, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ami a deklokalizációt illeti, a Amerika Vucsban történt ez Lengyelországban. A 90-es évek elején Amerikával ez a textilipar át helyeződött Lengyelországba, de most már nem létezik, hanem tovább ment Romániába, Ukrajnába. Nagyon fontos tehát, hogy megerősítjük a kohéziós politikát, mert nem lehet kihelyezni minden egyes termelőágat, mert egy nem fogja túlélni Európát a kihívásokat. Csak szolgáltatásokból nem fogunk tudni megélni. Ez nagyjából a jéghegy csúcsa, ez a jelenség, de ezt még mélyebben kell kutatni, ez a tanulmány ugyanis nem egy végső állapotot tükröz, hanem egy átmeneti időszakot. A kohéziós politika egy nagyon fontos elem, ugyanakkor szembe kell, figyelembe kell venni azt, hogy nem elégséges önmagában. Köszönöm szépen az árszavakat. Rendkívül érdekes eszmecsérnek lehettünk tanulni különféle nézetekből vizsgáltuk a kohéziós politikát, és különféle nézetek ütköztek ezzel kapcsolatban. Nagyon érdekes volt hallani azon pozitív hatásokról, amelyekkel a kohéziós, amelyeket a kohéziós politikát gyakorol az elmaradottabb régiókra, csak úgy, mint a donor államokra. Egy Bradley úr által tett kijelentésre utalnék, éppen a nettó befizető országok láthatják hasznát a Európa egyéb előnyeinek, például az egységes piacnak, ahol is Németország évről évre több mint 100 milliárd eurós plusszal zárja az export-import egyensúlyát, úgyhogy ennek fényében is joggal várhatjuk, hogy a regionális programokban megfelelő támogatást valósuljon meg. A, a kohéziós politika joggal mutatta, hogy európai hozzáadott értéket hoz, Ugyanakkor hatékonyabb felhasználás érdekére törekednünk kell, mert ez a hozzáadott érték akkor láthatóbbá válik a kedvezményezett régiók számára csak úgy, mint a támogatás biztosító országok számára. Köszönöm a szakértők hozzászólását, köszönöm, ilyen felkészülten érkeztek, köszönöm az ülés szervezőinek a munkáját december másodikán délután három, illetve december harmadikán találkozunk legközelebb,